So, ladies and gentlemen, we should start. We are already 10 minutes. Hölgyeim és uraim, kezdjünk. Már úgy nézem, hogy eleve 10 perc késésben vagyunk, és sajnos nem vagyunk túl sokan, de valószínűleg azért, mert a nagyon sok párhuzamos bizottság van, fontos ülésekkel, úgyhogy sajnos, hogy eh, Szavakakis úr fontos eh, jelentése nem túl sok fül mellett fog elhangz, fül számára fog elhangzani, akkor most németre váltok át. Az első napi rendi pont, Először is közlöm, tájékoztatom Önöket, hogy ez a, az ülés elérhető az interneten és követhető. Remélem, hogy mindenki egyetért a napi rendel, körülnézek, úgy látom ez a helyzet. Akkor mehetünk tovább a második napi rendi pontra, és kérdezem, hogy a, az, az előző ülés jegyzőkönyve elfogadható, vagy van-e valamiféle kiegészítendő való? Úgy látom, nincs. Akkor mindenkit köszöntök. Uh, meghívtunk Görögországból uh, egy polgármestert, köszöntjük eh, Stavrakakis kolléga nevében, akit én most Georgnak hívok. Eh, Hübner elnökasszony még nem tud eh, velünk lenni, úgyhogy ami hivatalból bejelentendő, azt majd neki meghagyom. Úgyhogy én azt mondom, hogy rögtön vágjunk is Stavrakakis kolléga jelentésébe, hiszen ez nagyon fontos téma, az ELFA és az egyéb struktúrális alapok közötti estékonyság növelésére a szinergiák kérdése. Nagyon fontos dolog ez, és kíváncsian várom, hogy mit fog erről nekünk a jelentéstevő mondani. Georg, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. És akkor most görögül folytatom tovább. Kedves kollégák, az a legfontosabb elem, amit a jelentés tervezet megállapít az RDF-fel e kapcsolatban, és az egyéb alapokkal kapcsolatban, amelyek majd hatékonyságát növelik, és amelyek hozzáadott értéket teremtenek a kohéziós politikában. Az ELFA és a halászati alap tekintetében, és azok a cselekvések, amelyeket ebből finanszíroztunk egy integrált terv keletében, remélhető, hogy jövőben sokkal pozitívabban lehet ezeket más programokkal integrálni. És ez az a megkülönítés, amit elfogadunk. Elv, hogy ne legyenek párhuzamosságok a különböző alapok között, és jobb eredményeket tudjunk így módon elérni. És természetesen lehetővé teszi a folyamatok jó irányítását is. A meghatározó faktor ebben az össze, ebben a közelítésben az az ERFA és az ESA erősítése a kohéziós politika keretében. Valamint, valamint a halászati alapot keretében is. Hogyha ezeket karcsúsítjuk és egy mederbe tereljük, akkor elkerülhetők a jövőben olyan hibák, amelyek a, az alapok kezeléséből adódnak, és így könnyebben lehet az alapokból a különböző forrásokat lehívni. Nem akarok az időrövidsége miatt részletekben menni, hiszen mindenki előtt ott van ez a jelentés. Szerintem sokkal hasznosabb lenne, hogyha meghallgatnánk a kollégák megjegyzéseit és kérdéseit, és végezetül szeretném benneteket arra kérni, hogy beszéljünk a, csak a szinergiákról hogy ne a kohéziós politikáról úgy általában keveredjünk egy vitába, hiszen mindig ez szokott történni, amikor, amikor ezt a jelentéstervezetet készítettem, de most konkrétan erre a specifikus aspektusra próbáljunk koncentrálni. Köszönöm. Ja, dankeschön. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Egy ember kéri a szót, Krilov úr, úgy látom. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a kollégámnak, Stavrakakisnak, ez a kiváló munkához egy ilyen fontos kérdéssel kapcsolatban, hogy hogyan javítsuk a struktúrális lapok közötti szinergiát. Ez olyas valami, ami mostanában nagyon sokat forog az asztalunkon, a terítéken. Szeretnék rámutatni a koordináció mostani és jövőbeli problémáira. Általában egyetértünk, hogy a kohéziós politika célja az, hogy támogassuk a tagállamokat és azok régióit. Azonban sokszor látjuk azt, hogy a kedvezményezettek tévednek, és nem igazán vannak tisztában ezeknek az alapoknak a felhasználásával, hiszen különböző eljárások vannak és különböző szabályok mindegyinél külön-külön. Hogyha azokra a különféle eh, eszközökre gondolunk, amelyeknek ugyanaz a célja, akkor azt látjuk, hogy jobb koordinációt érhetünk el, hogyha egyszerűbb, fontos az eszközöknek és a kvalifikációknak az egyszerűsítése. A dokumentum összeköti a jelenlegi programozási periódusban a különböző problémák, problémákat. Nem csak olyan ö, dolgokra mutat rá, amelyek hasznosak, hanem olyanok is, amelyek gyakorlatiasak, végrehajthatóak és végrehajthatóak ebben a törvényozási periódusban, nevezetesen, hogy a következő költségvetési időszakra nézve már új szabályokat hozzunk létre. És ez nem csak abból a szükségességből adódik, amit a tapasztalataik alapján mondhatunk, hanem az EU, az EU 2020-as stratégiájából adódóan is. Hiszen erről is sok szó esik manapság. Felvetődik a kérd, egy kérdés, amiről szerintem el kéne gondolkodni, hiszen felveti az új pénzügyi tervezési eszközök e, létrehozását, hiszen a különböző, hiszen a különböző programok, amelyek különböző végrehajtási szakaszban vannak a tagállamokban, ez nehézkessé teszi egy ilyen eszköz létrehozását. Ennek a használata a különböző intézményi kapacitások mellett megint csak korlátozza ezeknek az elérhetőségét a kedvezményezettek számára. Éppen ezért minden új javaslatot nagyon alaposan meg kell fontolni, és be kell, ha fel kell használni azokat a tapasztalatokat, amiket az elmúlt időszakban szerep, szereztünk. Azt gondolom, hogy itt még van kis javítani való, de visszatérnék oda, honnan indultam. Kitűnő jelentés, egy igazi előrelépés, és biztos vagyok benne, hogy ez a bizottság eh, el fogja ezt fogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kirilov úr, Taxéra úr. Köszönöm szépen. A jelentés, amelyik előttünk fekszik, ez egy rendkívül fontos jelentés nem csak azért, mert összefoglalja a helyzetet a mai napig az alapok tekintetében, nem csak a um, Európai Regionális Fejlesztési Alap, hanem mások is összehasonlít annak érdekében, hogy jobb szinergiát tudjunk elérni. Ez a jelentés nagyon fontos, nem azért, mert olyan a tartalma és a célja, hanem azért, mert nagyon jó időpontban születik. Egy óriási alkalom ez, ugyanis most tárgyaljuk a 2013 utáni gazdasági kilátásokat és gazdasági helyzetet, és ez a kérdés óriási fontossággal bír majd, hogyha megtekintjük ezeket a határidőket és időzítéseket. Úgy gondolom, hogy ez a vélemény lehetővé teszi azt, hogy mi olyan javaslatokat tegyünk, amelyek javítják a szinergiákat a kohéziós politikával és az egyéb alapokok. Gogol Stravakakis úr kiváló munkát végzett, gratulálok ezért, gratulálok azért, hogy nyitott volt, és hogy elfogadta azokat a hozzászólásokat. Én árnyék jelentéstevő vagyok, és eh, néhány javaslattal szeretnék még előállni annak érdekében, hogy hogyha ön beleépíti, azzal gazdagabbá tegyük az anyagot. Egy egységes stratégiai keretetnek a létrehozását szeretnénk létrehozni annak érdekében, hogy összhangba hozzuk a különböző alapokat. Ez a javaslat egy bizottsági levélben már szerepelt korábban, a levél tartalma tehát nagyon fontos, ugyanis az tartalmazza, hogy új finanszírozási technikákat találjunk, amelyek nagyon fontosak a válság időszakában. Érdemes ugyanis ilyenkor válságidőszakban az alternatív megoldásokat támogatni. Támogatom azt azokat az igényeket, amelyeket felvetődnek az Európai Bizottság felé, hogy létrejön létrejöjjön egy kohéziós alap, amely összehangolja a halászati alap, a befektetési alap és a mezőgazdaság és vidékfejlesztési alapot. Nagyon fontos mindez, mert a régiókban történnek, helyeznek, kerülnek kifizetése ezek az összegek, és ott is használják fel ezeket. Nagyon fontos, tehát, hogy elkerüljük ezeket a problémákat, a keresztfinanszírozások problémáját. Úgy vélem, hogy sok sokkal fontos, nagyon fontos az, hogy nagyobb szinergiák legyenek az alapok között, úgy, ahogy a címben szerepel. Mindenki számára nagyon fontos, hogy megfelelő legyen a vezetés, a közigazgatás. A szinergiáknak a létrehozása és alkalmazása nagyon fontos. Bizonyos javaslatokat szeretnék tenni majd ezzel kapcsolatosan. Azt javaslom, hogy a dokumentum az szó legyen az európai hozzáadott értékről. Salvador Garriga úr ezzel kapcsolatosan egy nagyon fontos anyagot anyagot mutatott be, amely 2013-as utáni költségvetési helyzettel foglalkozik. Abban az szerepel, hogy az európai érték, hozzáadott érték egy nagyon fontos kérdés. Arról van szó ott, hogy ezek az alapok nem csak pénzosztással foglalkoznak, hanem befektetnek egy egységes és erős Európában úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy leegyszerűsítjük és közérthetővé tegyük a szabályokat, ezeknek az alapoknak a működési szabályait, megfelelő erős eszközöket kell létrehozni. Szeretném, hogy kiemelésre kerüljön az, hogy milyenek azok a célok, amelyeket követünk, azok, amelyek szerepelnek a 2020-as agendában. Szükség lenne arra, hogy utalás történjen az anyagban, az egységes stratégiai keretre annak érdekében, hogy ezt figyelembe vegyük a következő finanszírozási időszakban. Ezeket a témákat, amelyeket kihangsúlyoztam, ezek csak tökéletesek a Szlovakákis úr anyagához, ugyanis az ő dokumentumában már szerepelnek mindazok a dolgok, amelyeket el szeretném mondani. Egyszerűen csak azt kérem, hogy ezeket nagyobb hangsúlyt kapjanak az anyagban ugyanazokat a célokat követi, mint mi, én egyszerűen csak a fontossági kihangsúlyozására szeretnék szólni. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléga úr. A következő hozzászólót szeretném figyelmeztetni arra, hogy szűkében vagyunk az időnek, hiszen néhány perc múlva megérkezik a Andor biztos úr, és eh, Anulakis úr következik szólásra. Elnök úr, teljesen igaza van, hogy ne használjunk túl sok időt erre, de ez fontos téma. Azért megpróbálom rövidre fogni. Um, ami Szabrakakis úr jelentését illeti, uh, vannak aggodalmaim azzal kapcsolatban, hogy a kohéziós politika uh, szempontjából azt hiszem, hogy nemrégiben ezzel nagyon sokat foglalkoztam, és nagy hiba ezt a jelentéstervezetet akkor megvitatni, amikor még nem fejeztük be, nem vontuk le a következtetéseket az, az ötödik, pontosabban a hatodik keretprogramból. Következésképpen úgy gondolom, hogy még ez nagyon idő előtti. Azt persze értem, hogy miért készült el ez a jelentéstervezet, de két alapvető okból kifogásolom. Az első ebből a Stavrakakis jelentés negyedik pontját illeti, amikor arról beszél, hogy a prioritásukat jobban kell megválasztani, és hogy hogy a finanszírozás szempontjából kell jobban a prioritásokat megválogatni. Bizonyos területeken a források elégtelenségéhez vezet, ha ezeket nem jól állapítjuk meg. Egy másik kérdés az, amikor a válságot említi, amelyen Európa most keresztül megy, arról beszél, hogy szükség van a nagyobb pénzügyi szigorúságra. Na most, hogyha megnézzük azt a helyzetet, ahol néhány ország bizony nagy nehézségekkel megy keresztül, és őket mondjuk büntetjük, akkor azt látjuk, hogy ez az egész projekt veszélybe kerül. Köszönöm szépen a hozzászólást. Sean kelly ugyan nem látom, de tudom, hogy itt van. Hidden in the corner. Igen, a sarokban rejtőzködöm. Elnök úr tisztelettel azt kérte, hogy rövid legyek, tehát az leszek. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, jó munkát végzett, főleg akkor, amikor nagyon jól megragadta a dolog lényegét. A 2020-as stratégia nagyon jól megjelenik, hiszen egyszerűsítést kér. És ez a 2020-as stratégiának is az abszolút, az egyik abszolút lényege, hogy 25%-kal csökkentse a, a bürokráciát. És ennek a döntéshozás minden szintjén meg kell jelezni a végrehajtás, a, a, jelentkezésekben, a végrehajtásban, ezt mind alaposan kell csinálni, hiszen a szinergiában különböző szervezetek és testületek vesznek e, részt, és mindenek előtt az eredményekre kell fókuszálnunk, hiszen ezek a fontosok, nem pedig a mechanizmusok. És ez a jelentés ebbe az irányba mutás, mutat, éppen ezért uh, már kíváncsian várom, és uh, szeretném látni, hogy ez hogyan fog összecsengeni a 2020-as stratégiával. Úgyhogy én összességében, elnök úr, nagyon örülök annak, amit az asztalunkon olvashatunk. Köszönöm szépen. Thank you very much, Shen, and now Lambert van Nistelrooy. Köszönöm szépen, van Nistelrooy úr következik. Köszönöm szépen. csatlakoznék ahhoz, amit mondott eseire. Az utolsó kezdésekben ott vannak azok a pontok, amelyek legfontosabbak számukra. Ugyanis úgy gondolom, hogy ezek a támogatási a támogatásokat integrálni kell, ugyanis eh, egy igazi forradalmat lehetne elindítani azzal, hogyha megkönnyítjük ezeket a kifizetéseket. A, a 13-as pontnál ott az szerepel, hogy lehetséges az, hogy egy egyetlen egy operatív program a, a régiókban, amely összehangolja az összes alapot. Ez egy igazi forradalmi megközelítés. Nagyon fontos, hogy erre odafigyeljünk, annak ugyanis ezzel el tudunk kerülni egy eh, rengeteg bürokráciát. Azt látjuk, hogy ha több alap, több eh, kifizetés van, akkor sokkal több a költség. Nagyon érdekes emiatt ez a javaslat, amikor teritoriális kohézióról van szó, vagy legalábbis regionális szinten közelítjük meg a kérdést. Az elmúlt héten a tanács volt egy általános ügyekkel foglalkozó tanácsülés, és ott egy nagyon fontos lépés történt. ugyanis azt mondták, hogy nem egy alapra támaszkodó programokat kellene elindítani, hanem ideje már a több alapra támaszkodó programok elindításának, és ez egy nagyon érdekes megközelítés. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a jelentés, és nagyon időszerű ugyanis, tekintettel arra, hogy mi hangzott el a tanácsban az elmúlt héten. Vlaszak úr következik. Köszönöm, hölgyeim és uraim. Én is gratulálok az előadónak, mert nagyon jól nagyon jól összefoglalta a javaslatokat, és annak is örülök, hogy a rugalmasságot, a jobb koordinációt hangsúlyozza az alapok között, és az egyes tevékenységek között is. Gondolok itt a transzeurópai hálózatokra és a keret keretprogramokra, a verseny, versenyt célzó keretprogramra. Az is fontos, hogy közös szabályok legyenek, ugyanazok a szabályok vonatkozzanak valamennyi alap kezelésére, ugyanis egyelőre eltér, eltérnek ezek, tehát a mezőgazdasági alap esetében más, illetve a héja esetében más szabályok vonatkoznak. Van Nisztelrooy is egyetértek, ő felhívta arra a figyelmet, hogy a 14-es ponttal a keresztfinanszírozási kérdéssel itt van egy kis probléma. Szerintem eh, nagyon világosan kellene a szabályokat megfogalmaznunk. Tehát említettek itt akadályokat, de én nem tudom pontosan, hogy milyen pontos százalékos összegről van itt szó. Nem ismerem ezt a pontos adatot. Végül pedig még azt mondanám, hogy a partnerség szintén fontos. Tehát a programok létrehozásakor ezt mindig észben kell tartani. Tehát gondoljunk a végső kedvezményezettekre, és arra, hogy ezek a kedvezményezettek vajon az adminisztrációs terhelket elbírják-e. Köszönöm szépen, George azt kérdezem, mondja az elnök mondja, hogy le tudná -e zárni a vitát. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Rögtön az elején szeretném mindenkinek megköszönni ezeket a hasznos hozzászólásokat, és nem igazán mondanék mást. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Ezzel akkor lezárjuk ezt a napirendi pontot. A négyes napirendi pont volt ez. Meg kell állapodnunk a módosítók határidejében. Én azt javaslom, hogy ez legyen március 3-a, 12 óra. Jó, tehát nagyon rövid idő van a módosítók benyújtására de ez azért kell, hogy tudjunk időben szavazni majd erről, és akkor rá is térhetünk a következő napi rendi pontunkra, ami ugye az eszmecsere Andor Lászlóval, és üdvözlöm, biztos úr, nagy örömmel itt a szakbizottságban, nagyon örülünk, hogy eljött hozzánk, és megosztja velünk a véleményét, illetve gondolatait a kohéziós politika jövőjéről. Úgyhogy mindenfajta késlekedés nélkül át is adom önnek a szót, hogy mondja el a bevezetőjét. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon hálás vagyok ezért a meghívásért, köszönöm szépen! Örülök ennek a lehetőségnek, hogy megvitathatom önökkel azt, hogy a gazdasági, szociális és területi kohéziót hogyan tudjuk elősegíteni egy válság utáni Európai Unión belül. Szerintem egyetértenek velem abban, nyilván önök is, hogy olyan kohéziós politikára van szükség, amely valamennyi kihívásra választ ad, amelyekkel most szembenézünk, és amely számba veszi a rendelkezésre álló pénzügyi eszközeinket is. Hadd kezdjem tehát azzal, hogy a jelenlegi helyzettel kapcsolatos gondolataimat osztom meg önökkel. Ugye a legrosszabb időszaka, a legsúlyosabb időszaka a válságnak már mögöttünk van, és legtöbb tagállamban ez már így van, majd nem sokára elmondhatjuk azt is, hogy mindegyikben. Az Európai Unió mégis számos gazdasági és társadalmi kihívás elébe néz. Tehát megvan annak a kockázata, hogyha meg lesz a növekedés, a gazdasági növekedés újra, akkor is sokkal lesznek munkanélkül. Sajnos a foglalkoztatás kevésé fog bővülni az elkövetkezendő években. Tehát a jelenlegi képzettség, illetve a kereslet között harmonizálnunk kell. 60, 16 milliós növekedésről van szó, Tehát 2020-ig 16 millió, illetve 12 millió új munkavállalóra lesz szükség. A balti államokban, Írországban, Görögországban és Szlovákiában 30%-os az adat Spanyolországban, ugye ez a legdrámaiabb eset, itt több mint 40% százalék a munkanélküliség. Még szembe kell néznünk a szegénység problémájával is. Tudják bizonyára, hogy kb. 80 millió ember szegény Európában, tehát ők a szegénységi küszöb alatt élnek, és a gyerekeket, időseket fenyegető szegénység küszöb az most 3%-kal magasabb, mint 2005-ben. Tehát ez a 2009-es adat még. És folytathatnám a kihívások sorát. Bizonyára tudják azt is, hogy az EU felmérte ezeket teljes mértékben a 2020-as stratégiában. Ez a stratégia ritka lehetőség most arra, hogy közös célt érjünk el, megpróbáljuk a politikai döntések ezekből a maximális lehetségest kihozni, legyenek ezek EU, vagy nemzeti, vagy helyi szinten hozott döntések. Most pedig az állami forrásokról szólnék. Szükséges ugye a költségvetéseket konszolidálni, és a konszolidáció hatását több évig érzékeltetni fogja. De én nem osztom azt a nézetet, hogy emiatt az állami beruházások szerepe csökkenjen, mert ezek a társadalmi kohézióhoz igenis hozzájárulnak. És az a véleményünk, hogy az általam vázolt kihívásokra csak így lehet valóban reagálni, tehát a közpénzek felhasználásával. Ezek az erőforrások ugyan kisebb mértékűek lesznek, a kihívás tehát az, hogy jobban használjuk fel ezeket, hatékonyabban tudjuk kihasználni őket. A következőt kell tenni. Először is a valódi kihívásokat kell megvizsgálni az inkluzív és intelligens növekedés előtt, meg kell nézni, hogy hol tudunk hozadott értéket teremteni, és hogyan tudjuk leghatékonyabban és legeredményesebben elkölteni a közpénzeket. Nekem az a meggyőződésem, hogyha valóban be tudjuk azt mutatni, hogy a mi javaslatunk ennek a három feltételnek megfelel, akkor bizony nagyon jól tudunk érvelni amellett, hogy az EU kohéziós politikája továbbra is erő, erős legyen. Johannes Hánnal együtt dolgoztam, az Európai Bizottság az ötödik kohéziós jelentését már elkészítette ezeknek a feltételeknek megfelelően, szerepelnek benne a 2020-as stratégia prioritásai, a koncentráció, a valódi feltételek megfogalmazása, az abszorpció helyett a célok hangsúlyozása és az egyszerűsítés, a szabályok egyszerűsítése. Szeretnék mindenkit arról biztosítani, hogy én támogatom az ambíciózus megközelítést ezekben a kérdésekben. Hölgyeim és uraim, korlátos az rendelkezésünkre álló idő, úgyhogy most rátérnék arra, hogy szerintem az Európai Szociális Alapnak milyen szerepe lehetne a jövőben. A bevezető után azt hiszem senki nem lesz meglepve, hogyha azt mondom, hogy szerintem a határozott kohéziós, erős kohéziós politika csak akkor működhet, hogyha valóban robusztus ESZA működik, hiszen a foglalkoztatási, oktatási és képzési politikák, illetve a társadalmi integrációs politikákat csak ezt tudja jól finanszírozni. Ebben a tekintetben a szociális potenciált már világosan láthattuk. Az ESSA plusz finanszírozást biztosít, tehát a gazdasági potenciált növeli, különösképpen a szegényebb országokban. Pozitív hatása van a nemzeti finanszírozási prioritások meghatározására, illetve ezeknek a végrehajtására. És fontos szerepe van az innovatív megközelítések terjesztésében, és abban is, hogy javítja a kormányzás minőségét szerintem jobban teljesíthetne, és jobban is kell teljesítenie ennek az alapnak. Én már többször elmondtam, hogy az ESZA akkor teljesíthet a legjobban a kohéziós politika kulcsfontosságú elemeként, hogyha a többi alappal együttműködésben használják fel, különösképpen a helyi szinteken. A jelenlegi szerkezetben már benne van ez az erős területi dimenzió, én erre szeretnék építeni. Hadd adjak néhány példát erre. Az operatív programok kétharmada, sőt ennél több is regionális, és a nemzeti programok is konkrét regionális részekkel rendelkeznek, regionális partnerségeket foglalnak magunkban Lengyelországban, Franciaországban, Svédországban és Ausztriában is. 97 óta többször támogatta az ESZA a helyi megközelítések kialakítását. Foglalkoztatási, társadalmi integrációs megközelítések voltak ezek, különleges rendszerek, operatív programok, például teritoriális foglalkoztatási megállapodások, vagy a helyi társadalmi tőkére való építés, a helyi kezdeményezések támogatása. A jelenlegi időszakban az ESA támogatja a helyi foglalkoztatási kezdeményezéseket és partnerségi megállapodásokat, valamint nemzeti, regionális, helyi, nemzetek közötti szintű együttműködés. Több mint 900 millió eurót irányoztunk elő az ilyen megállapodások támogatására, amelyek gyakran regionális vagy helyi szinten köttetnek. Egyetértek az önök szakbizottságának véleményével. Úgy tudjuk a jövőben jobban megerősíteni az ESSA képességét arra, hogy a helyi fejlesztéseket támogassa, hogyha a koordinációt javítjuk a többi alappal tehát a közös stratégiai kereteket én támogatom, így tudjuk a 2020-as célkitűzéseket elérni, beruházási prioritásokra lefordítani, és jobban szabályozni EU szinten ezeket az alapokat. Sokat várok a partnerségi megállapodásoktól is, hiszen ezek fejlesztési és beruházási prioritásokat sokkal világosabban tudnak meghatározni. És ez aztán növeli majd az EU kohéziós politikájának a hozzáadott értékét, és nagyobb szinergiát teremt az uniós, a nemzeti és a regionális prioritások között, illetve a hozzátartozó finanszírozás között. Szerintem az alapok beavatkozásának a célját, hogyha világosabban megfogalmazzuk, ez segít a jelenlegi átfedések megszüntetésébe. Egyszerűsítjük a kedvezményezettek helyzetét is, és jobban ki tudjuk használni a alapok kiegészítő jellegét. Másodszorban, másodszorban az ESZÁ-nak teritoriális dimenziója van, ezt mindig a nagyon világos politikai célkitűzésekre kell alapozni. Tehát világos célkitűzéseket kell megfogalmazni, amelyek az átfogó politikai prioritásoknak megfelelnek. Összetett kihívásoknak nézünk elébe, és ennek megfelelő beavatkozásokra van szükség. Én szeretném az ESSA hatókörét elég szélesre hagyni, annak érdekében, hogy a foglalkoztatást, az oktatást és képzést, a társadalmi integrációt integrált módon tudja támogatni. A hatékonyság és eredményesség azonban azt is jelenti, hogy sokkal erősebben koncentrálunk a kulcsfontosságú kihívásokra, amelyekkel a tagállamok szembenéznek az EU 2020-as céljainak teljesítése során. Én szeretném, hogyha az ESA a társadalmi integráció terén többet tudna tenni. Itt nem csak arról van szó, hogy a szegénység csökkentési célkitűzést elérjük, hanem a foglalkoztatás javításáról is. Gondolok itt a roma közösségre, amelynek helyzete különösen aggasztó. Végül pedig a további egyszerűsítést is támogatnunk kell. Tehát a kedvezményezettek legyenek a figyelem középpontjában. Engem gyakran figyelmeztetnek arra, hogyha az eredmény alapú irányításra, arról, hogy az eredmény alapú irányításra áttérve bonyolultabb lesz a helyzet, de én ezzel nem értek egyet. Az egyszerűsített visszatérítések bevezetésének az eredménye azt igazolja, hogy egyszerűsíteni tudjuk a kedvezményezettek életét. Végül pedig hadd térjek rá az ESZA költségvetésére. Itt rögtön az jut eszembe, hogy hitelesség. Hogyha a kohéziós politika, az ESZA költségvetési erőforrásai nincsenek nem felelnek meg a politikai vállalásoknak, akkor senki nem fogja komolyan venni a 2020-as stratégiáról, az integrált útmutatásokról, a kohéziós politikáról folytatott vitát EU szinten. Én valóban azt gondolom, hogy az emberi erőforrásokba, human erőforrásokba való beruházás segítségével tudjuk az előttünk álló kihívásokat megoldani, és tudjuk elérni a 2020-as stratégia céljait. Csak úgy maradhatunk hitelesek, hogyha gondoskodunk arról, hogy nagyon világos, ambiciózus költségvetés áll az ESZA rendelkezésére. Nincsenek itt előre gyártott megoldásaim, azonban javaslataim vannak. Az elmúlt 20 évben az ESZA részesedése 40%-ról, ez 99-ből, 99-ben volt, 22%-ra esett jelenleg. Persze mindez annak volt a hatása, hogy az infrastruktúrális beruházásokra nagyobb támogatásokra volt szükség a tagállamokban, de még a kohéziós alap nélkül is az ESZA részesedése jelentősen csökkent a szociális politika, politika költségvetésében. Kérdés, hogy ez a megfelelő hozzáállása az Európai Unión belül, ahol a szociális értékeket támogatjuk. Vajon megengedhetjük-e magunknak ezt, hogy a bizottság, a tanács, a parlament nem tud valóban beleszólni az oktatási, integrációs és egyéb politikákba. Ezeket félresöpörhetjük, ezeket a kérdéseket? Hölgyeim és uraim, mint a felelős biztos, az SZ-ért és a politikákért felelős biztos, az én célom az, hogy egy jobb jövő kialakításához hozzájáruljak az állampolgárainknak. Mit jelent ez? teljes mértékben ki kell használni a szinergiákat az egyes eszközök között. De ez azt is jelenti, hogy az Európai Szociális Alapnak megadjuk a megfelelő eszközöket és erőforrásokat ahhoz, hogy a saját nagyon fontos hozzájárulását megtegye. A válság, illetve az arra adott válaszok most megváltoztatták a helyzetet, és többet kell tennünk, mint a szokásos ügymenet annak érdekében, hogy erre reagáljunk. Én örömmel várom a foglalkoztatási bizottsággal, a regionális bizottsággal az együtt végzett munkát, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, biztos úr, igen, meg is tapsoljuk, mondja az elnök asszony. És el is kezdjük a vitát, és Elizabeth Schröter az első. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt üdvözölhetem körünkben. És akkor mindjárt a saját magam ügyében csinálok egy kis reklámot. 16.30-kor fogunk egy nagyon szép kiállítást megnyitni, és nagyon jó lenne, hogy mindazok, akik egyébként más szakbizottságban dolgoznak, és nem tudnak olyan sok mindent a, az eszáról, megnézik ezt a kiállítást, hiszen pontosan azt láthatják belőle, amit a biztos úr is elmondott. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a korábbi bizottságot rá kellett venni arra, hogy, hogy bevonja az az ESSA működésébe a helyi szinteket, és erre igen büszke vagyok, hiszen éppen én voltam jelentéstevője ennek a kérdésnek ebben a bizottságban, és nagyon örülök, hogy ez hasonló húrokat penget most a, a bizottság is, összecsengenek ezek a vélemények, és itt hasonlóan közelítjük meg a kérdést. Felvetődik az is, hogy hogy sikerülhet, hogy egyik oldalon egy közös keretet, azonos költségvetési kritériumokat hozzunk létre, a másik oldalon viszont pontosan ezek a specifikus, helyi, egyedi megközelítéseket, hogyan lehet ezt a két szempontot összeegyeztetni. Amit, amit ön eh, Johannes Hahn biztos úrral megbeszélt, az pontosan erre adhat választ. Eh, nagyon sokszor félreértik a parlamentben, amikor arra beszélünk, hogy többet szeretnénk az, az ESZ-val, eh, ez általában azt jelenti, hogy több pénzt szeretnénk, ami csak a pénzek ide-oda tologatását jelenti bizonyos zsebek között. De hogyan akarja ezt megoldani? Hán biztos úrtól tudjuk, hogy ezt ne az EU, hanem a tagállamok szintjén szülessen meg ez a fajta döntés. És tudjuk azt is, hogy sokan hangsúlyozzák, hogy a, ezt a tagállamok saját maguk szeretnék eldönteni. És a kérdésem tehát az, hogy hogyan akarja ezt a, kérde, ezt a problémát orvosolni, és megfelelni ennek a kihívásnak, ami minket a, itt a válság után ér, szegénység elleni harc és a munkanélküliség visszaszorítása. Köszönöm szépen, Konstance! Köszönöm szépen, elnök asszony! Biztos úr, nagy érdeklődéssel hallgattam a szavait, és erőre kell bocsátanom, hogy nagyon is egyetértek azzal, hogy a, az ESA végre egy, egy sarkalatos építőköve legyen ténylegesen a kohéziós politikának és alapnak. Ebben egyetértünk, de van néhány dolog, ami érdekel engem. Hogyha ezt régiós szinten végrehajtjuk, akkor itt egy hihetetlenül széles lehetőségek fognak megnyílni, kezdve a, a különböző büntetésreglátási intézetekben büntetésüket töltők képzése, a iskolai keretek között történő képzések, től kezdve a fiatalok oktatása, a bevándorlók képzése, stb. Tehát ez egy hihetetlenül széles skála. De azok a prioritások érdekelnek engem, amelyek inkább a szakmai oktatás, vagy inkább a társadalmi integráció irányába mozdulnak el. Ez érdekel engem. A második kérdés, amit szeretnék felvetni, hogy gyakorlatban jól tudna működni, ha jobb jobban tudnának összekapcsolódni az ESSA és az ERFA projektek. Tehát, ha van egy ERFA alapból támogatott projektem, de van ennek egy ESSA aspektusa is, akkor hogyan lehetne ezt közösen finanszírozni? Ez jelenleg nagyon nehézkes. Most azt a megközelítést próbáljuk támogatni, hogy a következő költségvetési periódusban, pénzügyi keretben ez megtörténhessen. Aztán a következő kérdésem arra vonatkozik, hogy tudjuk, hogy utalt azokra a nagyon nehéz helyzetekre, amelyek a bizonyos régiókban tapasztalhatóak. És a kérdésem az, hogy a jövőben elképzelhetően másfajta társfinanszírozási módszer, vagy pedig ez a jövőben is úgy marad, ahogy most van. Köszönöm szépen. Thank you. Lambert van Köszönöm szépen, Lambert úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, ebben a bizottságban úgy tűnik sokan egyet értenek a, az ESSA célja alap, céljaival, és azzal is, hogy ezt az alapot hogyan lehetne megváltoztatni. De reméljük, hogy ebből nem lesz egy új pillér, ahogy az tavaly is előkerült a viták során. Úgy gondolom, hogy most ezt horizontálisan közelítjük meg, és az, ahogyan a különböző pilléreket össze tudjuk illeszteni, az nagyon erősen a, az európai megközelítés szorgalmazza, valamint a, azt, hogy saját magunk dönthessünk tagállami szinten és helyi szinten egyaránt. Éppen ezért én magam ezt a szempontot támogatom, és ebben a kezdeményezésben abszolút támogatom Önt. A második dolog, ebben a bizottságban már beszéltünk erről, megvitattuk ezt az egész gondolatot, hogy útmutatókat adunk, ilyen átfogó útmutatókat, hogy hogyan biztosíthatjuk azt, hogy a regionális szervezetek képesek integrált politikát végrehajtani saját maguktól. Tehát, hogy a különböző alapok ugyanahhoz a programhoz tudjanak hozzájárulni. Jelenleg van egy sor különbség és korlát, ami ezeket, ezt az, a fajta együttműködést megakadályozza. Tovább azt mondtuk a tanácsban, hogy egy ilyen több alap multi alap megközelítést kellene alkalmazni. Ez valamennyire szimpatikus, de azt gondolom, hogy ez egy újabb administratív terhet ró ránk, hiszen vannak olyan szervezetek, amelyek kimondottan a ö, szociális alapokkal foglalkoznak, külön szervezetek foglalkoznak a, a mezőgazdasági alapokkal és programokkal, stb. stb. Ami a 2020-as stratégiát illeti, hogyan tudjuk biztosítani, hogy ö, csökkentjük az administratív terheket? Végezetül pedig, ahogy elmondta, látjuk Romániában a problémát, amihez még nem rendeltünk forrásokat. Hogyan fogjuk ezt a helyzetet megoldani? És hogy lehet ezt helyi és regionális szinten megtenni? Ugyanezt tapasztaltuk mi is. Amit tehetnénk talán az az, hogy biztosítjuk hogy a, a társadalom perifériájára került ö, csoportok, ahogyan tavaly márciusban döntöttünk erről, ö, csak ez nem, dönt, nem rendeltünk programot. Tehát a döntés megszületett, csak programot nem rendeltünk hozzá. A politika, a stratégia pedig éppen ezért nem működik. Tehát ö, szeretnék látni egy olyan jelentést éppen ezért, amely rámutat egy olyan projektre, és látjuk azt, hogy három év múlva nem ugyanabban a cipőben fogunk járni, mint most. Regionális szinten több a bürokrácia, mint valaha ezekkel az alapokkal. És én így nem látom, hogy hogyan éri el a célját ezek a programok. Köszönöm szépen, Lember. És akkor most megadom a szót a biztos úrnak, hogy reagáljon ezekre a mm, hozzászólásokra. Szeretnék Elizabeth Stötternek megköszönni a hozzászólást, és azt, hogy felhívta a figyelmet erre a mai kiállításra, és ez is azt mutatja, hogy ez mennyire az, az emberek konkrét helyzetéről szól a, az ESSA. Az egyének életét, egy, egyének élete körül forog a dolog, és hogy mekkora változást tud a, az ESSA és annak a programjai elérni. És úgy vélem, hogy nyilván sokkal több van emögött, mint amit így meg lehet mutatni a kiállítás keretében, de igenis szükség van arra, hogy ennek a valós életre való vetületét megmutassuk, ne csak számokról és politikákról beszéljünk, amiket az ember egy prezentációban meg tud mutatni. Bár nyilvánvalóan szükséges ezeket is megvitatni. És a legmeghatározóbb politika, politikai stratégia számunkra az Európa 2020-as stratégia. Ez az a politika, a stratégia, amely lefekteti az elkövetkezendő időszaknak a prioritásait. És e, jelenleg ott tartunk, hogy azt próbáljuk megnézni, hogy, hogy ezt hogy tudjuk a lehető legjobban végrehajtani, legeredményesebben. Megpróbáljuk kitalálni a különböző EU, nemzeti, regionális helyi szinteken a megfelelő szerepeket. És nem csak a helyi önkormányzatok tekintetében, hanem azon civil szervezeteket is bevonva, akik a programok végrehajtásában részt vennek. Ez nem annyira egyértelmű, hiszen az EU 2020 bizonyos elemei olyan célokat határoznak meg, amelyek nyilvánvalóan nemzetiek. De az én legfontosabb felelősségem és feladatom az az, hogy az ESSA hozza azt, amire létrehoztuk, nevezetesen csökkentse a szegénységet, méghozzá az oktatás segítségével. Nyilván, hogy a regionális különbségek óriásiak, nem csak az unión belül, hanem még ország, az egyes országokon belül is óriásiak. Lehetnek a különbségek akár munkanélküliség tekintet, tekintetében. Éppen ezért azt mondom, hogy fókuszáljuk a figyelmünket a, ne csak az eszára, hanem az emberi erőforrások aspektusára. Nevezetesen, hogy legyen olyan emberi erőforrás, amit aztán ezekben a programokban fel fogunk tudni használni. Főleg egy olyan időben, amikor a források egyre szűkösebbek, és a kormányoknak is egyre kevesebb, egyre szűkülnek a, a forrásaik, hogy amelyiket a kívánt eredmény elérésére fordíthatnak. Éppen ezért azt gondolom, hogy az ESZA nem lehet régióvak. Azt gondolom, hogy egy régió sokszor túl nagy területi egység, hiszen a probléma akár kistérségi, vagy, vagy körzeti, kerületi, területi, kisebb egységi szinten jelentkeznek. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, és meg kell teremteni azt a kapacitást, amivel ezt a megközelítést le lehet vezényelni. Jó koordinációra van szükség, jobb koordinációra van szükség az alapok között, annál, mint amit az elmúlt időszakban látunk. És éppen ezért úgy gondolom, hogy a közös stratégiai keret nagyon fontos, ezért fontos, fontos számunkra, hogy tudjuk, hogy milyen fajta forrásokat teszünk elérhetővé milyen politikák, stratégia számára, és főleg fontos ez a végfelhasználónak, magyarul a kedvezményezetnek, akin, akinek hozzáférést kell biztosítani az EU források adta támogatási lehetőségekhez, hogy tisztán lássanak, milyen alapok vannak, és melyik mire jó. Milyen az erőforrások milyen összetétele használhatja a saját fejlesztési elképzeléseiket a legjobban. A legfontosabb prioritások, hadd ismételjem meg, hogy megvalósítsuk eredményesen a 2020-as stratégia céljait. Ez nagyon világosan lefektettük. A kérdés az, hogy na, ezt hogy fogjuk megcsinálni? Milyen eszközökkel? Hiszen az én szempontomból én úgy látom, hogy nem elég azt mondani, hogy eh, minden ország eredményeket akar a 2020-as célokkal kapcsolatban, hiszen a, azok a problémák és kihívások, amelyekkel az egyes országok szembenéznek, azok minőségileg mások. A, gyakorlatilag a munkanélküliségi probléma az, az, az osztja minden ország. Aztán itt van az előregedés. Aztán a képzettség, keresletkínálat, ö, aránytalansága. Ezek általános témák amelyek, aminek a problémáit minden ország osztja. Ezt horizontális támogatással lehet megoldani, élethosszígtartó tanulással, megújított újbóli szakmai, szakképzési, képzési lehetőségekkel, főleg olyan időkben, amikor nő a nyugdíjba vonulás átlagos ideje. Aztán hadd térjek ki nem csak a, a kínálati oldalra, hadd érjek ezzel a kifejezéssel, hanem egy, egy keresletet is meg kell nézni, hiszen a kisebbségek körében meg kell vizsgálnunk, hogy, hogy hiszen itt látjuk, hogy vannak bizonyos régiókban, kistérségekben hatalmas eltérések. Azt gondolom, hogy ezek általános témák, a témák, amelyeket az ESZA képes horizontálisan kezelni. De ahogy említettem korábban, a roma kérdés esetén vannak dolgok, amelyek e, regionális kérdések, specifikusan kistérségiek, vagy csak bizonyos országcsoportokra jellemző, még akkor is, hogyha ez az ügy ma e, úgymond fölkerült az európai e, asztalra, és európai szinten próbáljuk ezt a kérdést kezelni. Szeretném hangsúlyozni, hogy véleményem szerint olyan szabályzást kell kialakítani, ami nem csak, hogy megengedi az EU alapok kombinálását egymással, hanem az EU alapok kombinálását más forrásokkal. Más alkalommal is elmondtam már, és hadd ismételjem most még egyszer. Én úgy gondolom, hogy úgy kell megerősíteni az eszát, hogy ez is egy jó célunk legyen, hogy jól értsük, hogy mi a forrás, és hogy lássuk pontosan, hogy mit szeretnének a kedvezményezettek, és hogy meglegyen az a kapacitásunk, hogy összekapcsolódjunk egyéb forrásokkal, például privát forrásokkal, magánforrásokkal, nemzetközi bankokkal, az Európai Befektetési Bankkal például a kokáért. És így fogjuk, fogunk tudni közelebb lépni a céljaink eredményes eléréséhez és megvalósításához. Gondoljunk csak a 2020-as stratégiára. Az Unió Ebben biztos vagyok, hogy a következő többéves pénzügyi keretben is korlátozott forrásokkal fog rendelkezni, éppen ezért kell nagyon meggondolnunk, hogy a támogatásunkat potenciális magánszektorbeli forrásukkal hogyan lehet összekapcsolni még mindig vizsgáljuk a különböző lehetőségeket, hogy hogyan lehet, ha úgy tetszik, nevezzük pénzügyi tervezésnek az ESSA e, tekintetében. A Románia igen nagyon nagy probléma. Múlt októberben jártam Bukarestben, tárgyalásokat folytattam a hatóságokkal, több minisztérium képviselőivel, a foglalkoztatási főigazgatóság is nagyon e, rajta volt az ügyön, hogy megkivizsgálják utána járjanak, hogy mi az akadálya annak, hogy folyékonyan, flottul lehessen felhasználni az ESZA alapokat. Hát rengeteg ilyet találtak, a társfinanszírozási kapacitások szűkössége, az adminisztratív kapacitások szűkössége, tehát ezeket mind kezelni kell. A, a legjobb projektek kiválasztását az adott országban, hiszen az tény, hogyha a hamarobb belátható időn belül nem képes az ország felgyorsítani az alapok lehívását, akkor nagy, nagy számú forrástól tudnak elesni. Hiszen Nisztrároly úr szólt közbe, hogy hiszen éppen ezért elképzelhető, hogy elő kellene venni egy B-tervet ezekre a fajta helyzetekre, biztos úr. Ez az ötlet nem tőlem származik, de azt gondolom, hogy még nem tartunk ott, hogy konkrét alternatívákról tudjunk beszélni. Köszönöm szépen, és akkor most a koordinátorokkal fogunk, fogjuk folytatni. Vlaszek kolléga úr először. Köszönöm szépen. Nagyon boldog vagyok, hogy eszmét cseréltünk önnel itt a bizottságban. Egyetértünk abban, hogy a foglalkoztatás, fenntartás az egyik, leg, az egyik legnagyobb prioritás, és ebben tekintetben az ez a egy proaktív szerepet kell, hogy vállaljon. Ez azt jelenti, hogy az alapnak meg kell nézni, és követnie kell a különböző foglalkoztatási mutatókat és folyamatokat. Ugyanakkor ki kellene égészíteni a további alapokat, például a regionális fejlesztési alap működését annak érdekében, hogy jobb legyen az infrastruktúra a KKV-k számára, és hogy általánosságban javítsa a vállalkozói hátteret. Ön szerint hogyan lehetne össze hangolni a, a regionális fejlesztési alapot és az európai szociális alapot a jövőbeni terveknél. Manescu asszony következik. Meszk. Uh, uh, Köszönöm szépen. Megköszönöm biztos úrnak a bevezetőjét. Hát nyilván a kohéziós politikák jövőjéről, az elkövetkezendő időszakról beszélve mindig az agaszt minket, hogy hogyan, tud, hogyan tudjuk a kohéziós politikát hatékonyabbá tenni, hogyan tudjuk a gazdasági növekedést, a foglalkoztatást ösztönözni, és hogyan tudjuk az európai gazdaságot fellendíteni. Ennek a munkának nagyon fontos eleme a társadalmi integráció, és ez egy rendkívül fontos kérdés. Ez beépül a regionális politikákba is. Ahogy már korábban is elmondtam, sokkal többről van itt szó. Nem csak a foglalkoztatás növeléséről. Az ESSA kiemelkedő szerepet játszik itt, hiszen a 2020-as célok elérését segíti. Regionális eszközök nélkül ezeket a célkitűzéseket nem lehetne elérni. Nem tudnánk sikeresen nemzeti, illetve helyi szinten megvalósítani ezeket a politikákat. Világos tehát, hogy az ESA kulcsfontosságú eleme a gazdasági válság elleni küzdelemnek, természetesen az ERFA mellett. Úgy tűnik, hogy ez a két alap eddig nagyon jól működött, nagyon jól működtek együtt, és ezt így kellene folytatni a jövőben is. Horizontális módon kell integrálni ezeket az alapokat, mert a kohéziós politika sikere másként nem érhető el. Ön arról is beszélt, hogy az alapokat jobban koordináljuk, biztos úr, és azt is említette, hogy a bizottság odafigyel ezeknek az alapoknak a hatékonyságára, eredményességére, céljaira az egyes tagállamokban. Romániára is utalt. És említette azt a tényt, hogy Romániában az ESA, nem csak az ESA, hanem általában ez a struktúrális alapokra is igaz, nem ö, olyan abszorpciós rátát produkál, mint a többi tagállamban, nagyon alacsony az abszorpciós ráta. Úgyhogy én szeretném megkérdezni öntől, biztos úr, az ön véleménye szerint mi, milyen intézkedéseket tehetünk, konkrét intézkedéseket, mint szakbizottság az egyes tagállamok kapcsolatban, amelyek legalábbis a mi nézőpontunk szerint képtelenek ezeket az alapokat felhasználni, ilyen abszorpciós rátával működnek. Senki nem akarja természetesen elveszíteni a finanszírozást, de mondjuk ha látjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyeknek többször ismételten problémáik adódnak, akkor be kellene avatkoznunk. És mondjuk a közvetlen menedzsment egy lehetséges megoldás lenne. Esetleg más mechanizmusokat és eszközöket is fel lehetne használni, pénzügyi strukturálás, eurokötvények, és így tovább, vagy akár ezeknek a származékai. De talán ez megengedhetné, lehetővé tenni az érintett tagállamok számára, hogy felhasználják ezeket az alapokat, és ne veszítsék el a támogatási összegeket. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök azt, hogy kedves kollégák, még mindig öt felszólaló van, és 20 percünk van, úgyhogy mindenkit kérek, hogy tegye fel a kérdést, és próbálja meg nem hosszas hozzászólást tenni, mert egyébként nem tudjuk befejezni, és szavaznunk kell 30-kor. Biztos úr, jó napot kívánok! Az Európa Szociális alap felhasználása nagyon fontos, ugyanakkor szükség az, hogy ezt a folyamatot kövessük hosszú távon is. És ez egy minőségi megközelítést igényel. Ez legyen úgy, hogy követik ezeknek, ezeket a projekteknek a kifejlesztését és támogatását. És ön ezt már elmondta. Ön azt mondja, hogy a foglalkoztatás létre fog jönni, mert egyre jobbak lesznek a gazdasági mutatók. Rámutatnék arra, hogy nagyon sok országban már kilábalnak a válságból, ugyanakkor a foglalkoztatás marad nagyon fontos, van egy humán, egy emberi dimenzió, ami nagyon fontos, a mi a foglalkoztatást illeti. Ön mondta, hogy 20 millió embert kell a szegénységből kiemelni, és ez a stratégia nagyon fontos. Azt látjuk ugyanakkor, hogy jelenleg a szegénység egyre terjed Európában. Nos, ezben a tekintetben fontos lenne, hogyha elmondaná pontosan, hogy milyen tervek, milyen gazdasági eszközök vannak az önkezében annak érdekében, hogy megszüntessük a szegénységet, milyen eszközök vannak az önkezében azért, hogy nyomást tudjon gyakorolni a tagállamokra. Nos, elhangzott az, hogy a szegénység az összefügg azzal, hogy ezeket az alapokat rosszul használják fel. Nos, látjuk, hogy ez így van. De biztos úr, szeretném jelezni azt, hogy a, munkahelyekhez való hozzáférésnél ön elfelejti azt, hogy vannak szegény dolgozók, vannak szegény térségek, hogy vannak olyan eh, emberek, olyan kisebbségek, amelyek szegénységben élnek. Nos, ilyenkor mit kell tenni? Minden szegénységi forma ellen kell harcolni, nekünk kell bátorítani az összes szinergiát a különböző európai alapok között, egyre magasabbak a költségek, a, a lakbérek, az energiaköltségek. Azt látjuk, hogy jelenleg ez van, ennek ellenére semmilyen program nem foglalkozik ezek leküzdésével. Tehát amikor harcolunk a, a szegénység ellen, akkor mindenképpen be kell vonni a regionális, a helyi szereplőket, nevezetesen a civil szervezeteket, annak érdekében, hogy jobban bevonják a különböző programokba azokat a öm, teremre szorult közösségeket, embereket. Hogyan, biztos úr, hogyan tudja ezeket az elszegényedett rétegeket bevonni ezekbe a folyamatokban annak érdekében, hogy ők is hozzáférjenek, hogy hozzájuk eljussanak ehhez az intézkedések. Úgy vélem, hogy nagyon fontos manapság ez a kérdés. Válságban vagyunk ugyanis, válság időszakot élünk, és szükségünk van arra, hogy minden európai állampolgárnak biztosítjuk a közigazgatást, egy olyan közigazgatás, amelyik minőségi, amelyik elérhető akkor is azokban a területeken is, amelyik kívül esnek, messze vannak. Köszönöm szépen, biztos úr. Nem tudok három percnél többet adni, mondta az elnök asszony. Megteszem a tőlem telhető legjobbat, mondja biztos úr. Tehát az utolsó kérdéskörben Deli asszony által felvetett megjegyzések nagyon fontosak, de nem tudok most ennyire rövid idő alatt erre választ adni. Nyilvánvaló a 2020-as foglalkoztatási célkitűzések, illetve a szegénység elleni küzdelem, a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem is fontos. Tehát én ezt nyár óta teszem, tehát ugye nyáron fogadták el a 2020-as stratégiát, igyekszem többet beépíteni ebbe, tehát hogy az ESZA többet tehessen a társadalmi kirekesztettség ellen. Persze többféle projektről van itt szó, és nem csak a pénzügyi eszközökről. Ezeket felhasználhatjuk arra, hogy a, ö, azokat a foglalkoztatási helyzeteket próbáljuk megszüntetni, amelyekről ön felhívta a figyelmet, tehát a szegény dolgozók helyzetét, és így tovább. De itt munkajogi kérdésekről is szó van, különösképpen a fiatal generáció esetében, hiszen ők találták most, ők, ők vannak most ilyen nehéz helyzetben, ilyen nem biztos munkakörökben. Aztán az öt könyvet biztos olvasta már. Az ESSA nem feltétlenül fizetheti ugye a nyugdíjakat, hát ez természetesen lehetetlen. Amit mi tehetünk az az, hogy szociális szolgáltatásokat dolgozunk ki a szegénység esetében veszélyeztetett csoportok számára. Tehát azért van itt több irány is, amely felé elmozdulhatunk, és az ESZA kapacitásait kialakíthatjuk, kibővíthetjük, hogy az ön által felsorolt problémákat elkezdjük megoldani. Egyetértek önnel abban is, amikor azt, azt mondja, hogy nagyon drámai a helyzet, és különösképpen egyes régiókban, amelyek még mindig válságban vannak, ugye a többi már a válságból kilábaló régióhoz hasonlítva. És éppen ezért nem csak az eszáról kell beszélnünk. Hogy nyilván kritikus a helyzet, tehát a globalizációs kiigazítási alapra is oda kell figyelni. Vannak olyan esetek, amikor a hirtelen nagy mennyiségű munkanélküli, tehát a nagy elbocsátások okozzák a problémát, és akkor inkább ide kell fordulni európai kontextusban. Ami a szegénység elleni közzömét illeti, illetve a foglalkoztatási szintek javítását a hátrányos helyzetű régiókban. Itt a koordináció a kulcs. Az első felszólalásnál kérdezték, hogy az infrastruktúrák és a KKV-k kapcsolatát. A két alapot koordinálni kell, és egyszerre kell elkezdeni a felhasználást. Hát talán most mondjuk a területi megállapodásokról is már szó volt, hogy ezek is lehetségesek lesznek. Ebben a kontextusban mind a két alap, vagy akár még több alap is, ugyan azon kereteken belül lehet majd felhasználható. Azért, mert a régiókban, illetve mikrorégiókban, ahol nagy a munkanélküliség, ott nem csak a készségek hiánya miatt van ez, hanem az infrastruktúra hiánya miatt is vagy például a vállalkozói szellem hiánya miatt is. És ezeken csak akkor lehet segíteni, hogyha mind a két alapot bevonjuk, és ezért mondjuk a szegénység, illetve a társadalmi kirekesztettség elleni platform nem csak ezt említi, hanem az erfát is. Tehát nem csak az eszet, hanem az erfát is említi ez az anyag, azért mert világos, hogy több tényező van itt, amelyeket mind kezelni kell hogyha valóban előre szeretnénk lépni és segíteni a tagállamokat és a régiókat abban, hogy a 2020-as célkitűzéseket elérjék. Visszatérve Romániára még egyszer, szerintem a parlament és a többi európai intézmény valóban segíthet, méghozzá abban, hogy a jó programokat kiemeljük, azonosítjuk. Ezt a bizottság meg is tudja tenni, tehát tudja az adminisztratív kapacitás bővítését támogatni, mert ennek a hiánya a baj. Nem csak Románia, tehát ne legyünk azért tisztességtelenek, hát Bulgáriának is vannak hasonló problémái, nehézségekkel néz szembe ebből a szempontból, és vannak még más tagállamok, vagy más régiók is, ahol további támogatásra van szükség az adminisztratív kapacitás bővítése, erősítése kapcsán. De nem mindig ez a gond. Előfordulhat, hogy nem a megfelelő program típust választották ki. Ebben Szerintem a politikusok és a civil szervezetek is tudnak segíteni. Az is igaz, hogy a társadalmi integráció esetében ugye a jobb foglalkoztatási szint ugye a folyamat vége, de hol kell kezdeni? Az oktatásnál, ugye az iskola látogatási arány javításában kell, a diszkrimináció ellenes küzdelemben kell kezdeni, hogy az iskola rendszerből, a képzési lehetőségekből senki ne szoruljon ki. Tehát ez valami olyan, amit az ESZA megtehet, és meg is kell tennie. Köszönöm, köszönöm biztos úr. kis következik, és utána pedig Márkusz. De kérek mindenkit, hogy egy percben szóljanak csak. Κυρία Proezre, εγώ θα είμαι πάρα πολύ Nos, nagyon röviden szeretnék egy két kérdést föltenni a biztos úrnak. Első kérdés, hogyan magyarázza előn azt, hogy a Görögországban létrehozott munkahelyeknek a többség, amelyet az Európai Szociális Alap felhasználásával hozták létre, ezek ezek végül is igen rossz körülményeket biztosítottak a, a munkavállalók számára. az alapokat is csak korlátozott mértékben tudják felhasználni Görögországban. A második kérdés, amit fel szeretnék tenni biztos úrnak, a versenyképességi paktumra vonatkozik. Erről nagyon sokat hallottunk korábban, és ezt majd e, március 11 en vagy 20-án fogják e, elfogadni. Ez a kompetitivitási paktum foglalkozik az Európai Unión belüli országok versenyképességével. Egy sor intézkedés van, amelyik a fizetéseket illeti ön, az ö, ö, ön, ön mit szeretne ezzel kapcsolatosan tenni ebben a témában? Mik az ön terve? Ugyanis úgy gondoljuk, hogy ez nagyon sok problémát fog felvetni. Markus Piper. Köszönöm szépen. Biztos úr, ahogy elhallgattam a kollégákat, hát nem irigylem önt. Az a benyomásom, hogy a szociálpolitika és a, a képzéspolitika már rég európai szintre emelkedett. De azt gondolom, hogy a, az eszával szembeni elvárásaink talán túlságosan nagyok. Azt hiszem jól hallottam, hogy innovatív pénzfinanszírozási megközelítést szeretne alkalmazni, hogy robusztusabb legyen az ESZA, és sokszor beszélt a, a hozzáadott európai értékről. Er, erről a, az ötödik kohézió, kohéziós jelentésnek a jelentéstevője vagyok, de szeretném tisztán hallani, hogy mit jelent ez a hozzáadott érték, eh, amikor az egészséget, az iskolából kiesők eh, eh, arányát, a hajléktalanokat, a városfejlesztést nézzük, és azt látjuk, hogy 10-20 euró jut egy évben lakosonként ezekre, ezekre a dolgokra. Szeretném tudni, hogy hol van itt az, hol látja ön itt a, az európai hozzáadott értéket, amikor ilyen incifinci pénz az, ami rendelkezésünkre áll. Azt értem, hogy ez nem fog nőni, de hogyan tudunk európai hozzáadott többletértéket teremteni ebből a nagyon kicsi összegből, úgy, hogy ez tartós eredményt hozzon. Elnök asszony, köszönöm, Sankel. Thank you, Madam Chair. Sean Kelly. Először is szeretném megköszönni a biztos úrnak az érdekes előadását. És a néhány dologot szeretnék hozzáfűzni. Örültem a neki, hogy említette, hogy a menedzsmentből adódjanak az eredmények, és annak is örültem, amit az egyszerűsítésről mondott a, a pályázatoknál és az administratív eljárások egyszerűsítésével kapcsolatban a 2020-as stratégia szellemében. Érdekesnek találtam, amit a szegénységről mondott, főleg lehet, hogy nem jól hallottam, hogy többen vannak a szegénységi küszöb alatt, mint két, most, mint kétszer ötben. Ha ez így van, akkor én most az ördögügyvédjét játszom. Hogyan tudjuk ezt az emberek elé tárni, és azt, mondod, azt mondjuk, hogy, a, hogy rengeteg pénzt költünk a szegénység legyőzésére, ha egyszer azt látják, hogy ennek ellenére mégiscsak nő a szegénység európai szinten. Azt gondolom, hogy nagyon jól beszélt a társadalmi integrációról. Egy dologra szeretnék itt rámutatni. Észak-Írország az egyik legjobb példa, hogyha az ember társadalmi integrációról szeretne beszélni. Gondoljunk csak a béke folyamatra. A Lisszaboni szerződés alatt legalább megpróbáljunk kihasználni bizonyos projekteket arra, hogy a szociális a sportot például, hogy, hogy ez, ez segítse a társadalmi e, e, integrációt. Elnök, köszönöm szépen. Liusz E, Luis Salves, köszönöm szépen. a a e Regionális és helyi szinteken is rugalmasságra van szükség, és nagyon találékonynak kell lenni, konkrét intézkedéseket kell hozni. Csak így lehet eredményeket elérni. Én egy távoli régióból jövök, ahol a legmagasabb 6,7%-os a munkanélküliségi ráta, és el tudom mondani, hogy a helyi szinten lehet a legjobban kezelni ezt a jelenséget, ezt a problémát. A tűz, túl sok szint, a túl sok bürokrácia, az mindig megnehezíti a munkanélküliség kezelését. Nagyon fontos, hogy a helyi szinteken lehessen fellépni, tehát oktatás és foglalkoztatás ügyben. Így lehet az embereket visszasegíteni a munkaerőpiacra. Ha helyi szinten maradnak ezek az ügyek, akkor menedzselhetők. Tehát ez azt jelenti, hogy az ESA a leghatékonyabban itt működhet. Tehát a stabilitás és növekedési paktum enélkül a helyi szint nélkül semmi más nem lenne, mint megszorító csomag. Tehát ezért kell a régiókra odafigyelni, és a legtávolabbi régiókra is, különben nem lehetünk sikeresek. És az utolsó hozzászólón következik. Ellen, nem, nem, nem kívánt hozzászólni, akkor akkor a biztos úré a szó. Köszönöm szépen. lesz majd lehetőségem arra, hogy tájékozódjak arról, hogy mi működik és mi nem az eszával kapcsolatban. De a Angurakis úr felvetései nem szükségszerűen specifikusak. Hát az volt a probléma, ugye, hogy a múltban nem feltétlen fenntartható javulásokat, eredményeket sikerült elérni, már ami a munkahelyteremtést illeti. Ezt tudjuk. És erre megoldást kell találni. Ugyanis szerintem itt valóban gondok vannak, és ez az egyik nagyon fontos terület. Persze az egyfajta válasz lehet, hogy ugye a képzést ki kell használni, az élethosszígtartó tartó tanulást, és így tovább, így lehet megtartani a munkaerőt a munkaerőpiacon, de ez a válasznak csak az egyik része. Arra is szükség van, hogy az egyes helyszíneken megvizsgáljuk a helyzetet, ahol ezek a problémák felmerülnek. De még egyszer mondom, a héten még lesz erre lehetőségem Görögországban. A legjobb ugye mindent a helyszínen tanulmányozni az adott környezetben. Egyébként hadd mondjam, hogy így rátérek az utolsó kérdés, hogy Portugáliában jártam decemberben. És egyetértek azzal, hogy a konkrét programokat csak helyi szinten lehet kidolgozni, hiszen a helyi szinten merülnek fel a problémák, ott látják őket világosan, a helyiek tudják a megoldást. De például Portugália nagyon jó példa eh, arra is, hogy a szakképzést hogyan lehet megreformálni szélesebb keretek között. Szerintem a kormány nagyon jól használta ki az ESZA adta lehetőségeket, tehát nemzeti szintű kérdéseket kezelt a szakképzésben, és így tudott a foglalkoztatáson eh, javítani, tehát fogyatékkal élőket alkalmazni, és így tovább. és az ilyen jellegű fellépés azért a nemzeti kormány eh, részvételét feltételezi, hiszen ők tudják a legjobb projekteket kidolgozni a kohéziós politikán belül. Ami a versenyképességi paktumot illeti, azt hiszem ez az első kérdésben volt. Tehát ez azt hiszem túl messzire vezetne. Én azt javaslom, hogy várjunk még, amíg az Európai Tanács újra megvitatja ezt a témát. Tehát ugye van ez a német-francia javaslat, a úgynevezett versenyképességi paktumon belül voltak már olyan dolgok, amelyek a 2020-as stratégiában is felmerültek, voltak amelyek a gazdasági irányítási, vagy pedig az éves növekedési jelentéseken belül jelentek meg, aztán más pontok más anyagokban is, konzisztensebben, mint ebben a javaslatban. Ez egy kicsit improvizatív javaslatnak tűnik ez a versenyképességi paktum, tehát én még várnék, én azt gondolom, hogy a nyugdíja kérdése, azt hiszem ez érintette leginkább az én tárcámat, hogy itt többet eh, tettünk, ezt, is, ezt a munkát is ugye alaposan megvitattuk az Európai Parlamenttel. Én mindenképpen azt szeretném látni, hogy ennek a paktumnak a szerzői elismerjék ezt a munkát, és ugye várjuk a tanácsot, aztán alakítjuk a bizottság álláspontját, tehát meglátjuk, hogy mi történik. Nincs semmi oka pánikra, a következetlenségeket meg lehet oldani az elkövetkezendő hetekben együttes munkával. Aztán egy kicsit robusztusabb esza az erre vonatkozó kérdés, hogy kibővítjük a megközelítést, a kompetenciáit. Hát ez persze nem azt jelenti, hogy az ESA mindent finanszíroz a nap alatt minden tagállamban, hanem mondjuk oktatási kérdéseket akkor finanszíroz, hogyha ezek közvetlenül kapcsolódnak a 2020-as célkitűzésekhoz. Tehát ha bármikor van ilyen, akkor. Egyébként, hogyha a finanszírozási kapacitása mondjuk a helyi vagy a regionális önkormányzatoknak nem megfelelő, és mondjuk van egy olyan célkitűzés, amihez kapcsolódik az adott projekt, akkor finanszírozhat az ESZA, tehát például a szegénység, a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem. Általában a legtöbb tagállamban ez továbbra is probléma, tehát a helyi és regionális önkormányzatok felelősek ezért, de szerintem nekünk támogató szerepet kell itt játszanunk, hiszen világos, hogy a helyi regionális önkormányzatok nagy része nem tudja teljesíteni ezeket a feladatokat az Európai Unió támogatása nélkül. Nos hát, Észak-Írországban nem tervezek elutazni hamarosan, és az ír köztársaságban talán júniusban megyek, ha jól emlékszem, de ha jól értem, hát ez egy nagyon konkrét, nagyon specifikus kihívás, elég bonyolult társadalmi és szociális kihívás is. Erre nem csak az ESA segítségével kell reagálnunk, hanem a kohéziós eszköztár valamennyi elemét fel kell használni. Így lehet mondjuk egy integrációs térképet felrajzolni, hiszen így gondolhatunk csak Észak-Írországra és hosszú távú tervet, azt hiszem hosszú tervet kell itt alkalmazni a 2020-as stratégiát is. Köszönöm. Köszönöm, mondja az asszony, és azt hiszem, hogy a kollégák nevében megköszönhetem önnek ezt az eszmecserét, és szeretném, hogy tudja, hogy mi készen állunk arra, hogy szoros együttműködésben dolgozzunk önnel, Hán biztos úrral is, különösképpen a most elkövetkezendő folyamatban, amikor is ugye az új rendeletekről fogunk beszélni, és a stratégiai keretekről. Úgyhogy számíthat ránk, és reméljük azt is, hogy valamennyi biztossal természetesen együtt tudunk működni, mert egyébként nem lehetünk sikeresek. Nagyon jó koordinációra van szükség a biztosok kollégiumával. Tehát még egyszer köszönöm szépen, hogy eljött, és a jövőben is szeretettel látjuk Önt, amikor csak el tud hozzánk látogatni. Dear colleagues, now we are moving to voting, so please could... Kedves kollégák, akkor most a szavazásra kerül a sor. Kérem ellenőrizzék, hogy működik-e a kártyájuk. Can we put the cards into this system? Be tudnánk tenni a kártyákat akkor a rendszerbe? Can we open most akkor ellenőrizzük, hogy működnek-e a kártyák. Megnyitjuk a szavazást, tehát ellenőrizzük a kártyákat. Csak 29 kártyát látok, ez nem tudom, hogy csak azt jelenti -e, hogy azt jelenti -e, hogy csak 29-en vagyunk ma. akkor kérem a politikai frakciókat, hogy álljanak csatasorba, hogy megkezdhessük a szavazást. Nos, akkor szavazunk. Okay. 32 and 31. We have 32 people voting. 32 szavazónk van, ami szokatlanul alacsony, úgy vélem. Úgyhogy a frakciókat kérem, hogy nézzenek körül saját házuk táján, hogy teljes létszámban itt legyenek. Na hát mindegy, akkor szavazunk. Először Karonna úr jelentéséről fogunk szavazni. Európa világ első számú turisztikai célpontja címmel. 89 módosító javaslatot kaptunk, sikerült kompromisszumos módosítókat elérni, és most az elsővel kezdjük, ki támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a négyes módosítóhoz mozdulunk mellette, ellene, tartózkodás, akkor elfogadtuk. Az ötös módosítók mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos számú mellette, ellene, tartózkodások, akkor elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a második kompromisszumra mozdunk tovább, mellette, ellene, tartózkodások, ezt is elfogadtuk. Akkor a 12-es módosítóról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodások, elfogadtuk. 13-as módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. 18-as módosító Van szóbeli módosítás, úgyhogy akkor, ha jól értem, akkor ezzel együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 20-as módosító mellette, ellene, tiltartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, mellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, Na, azt hiszem, ezt most ellenőriznünk kell, tehát a 24-es módosítót ellenőriznék. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17 mellette, 14 ellene elfogadtuk. 25-ösre megyünk tovább. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 30-asra megyünk tovább. Mellette, ellene, azt hiszem, hogy a 30-ast is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. És ezt elutasítottuk. 17 szavazattal, 15 ellenében, 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum ki támogatja mellette, ellene, tartózkodások, elfogadtuk. Akkor 39-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 42-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tesztilt tartózkodás, nem tudom, akkor ellenőrizzük a 44-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 16 szavazattal 15 ellenében elfogadtuk. 45-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette ellene igen, azt hiszem ezt is meg kell néznünk. 48-asat megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És 16-16, ami azt jelenti, ugye, hogy akkor elutasítottuk, sajnálom. Ötös kompromisszum. Ki támogatja? Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 53-as ki van mellette? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es mellette, mm, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum kitámogatja, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Kompromisszum, hetes kompromisszumnál vagyunk, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 66-os módosító, mellette ellene a 66-os sajnos ellenőriznünk kell, most megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk 16 szavazattal, 17 szavazattal, 16 ellenében. Akkor most megyünk tovább a 67-esre mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 68-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 69-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum eh, ki támogatja, ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as a módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79-es. Ez azonban csak az angol mm, változatot érinti, mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy igen, igen, elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 81-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 82-es mellette, ellene, tar azt hiszem, hogy elutasítottuk. Igen, igen. Ellenőrizzük? Akkor ellenőrizzük. Tehát a 82-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és 19 szavazattal 12 ellenében elutasítottuk. 83-as mellette ellene tartózkodás, el nem tudom, akkor ezt is ellenőrizzük. 83-as módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És 19 szavazattal, 15 ellenében elutasítottuk. 84-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 86-os, e, az angolt érinti egy nyelvi változtatás mellette, ellene, na te jó ég, e, nyelvi, e, szóbeli módosítás, akkor ezt ellenőrizzük, ezt a 86-ost, jó? Megnyitom, lezárom a szavazást, és elfogadtuk 19 szavazattal 15 ellenében. A 87-es mellette, ellene, nem tudom, akkor a 87-est megint ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk 17 szavazattal 15 ellenében, 88-as mellette, ellene, tartózkodás, akkor ezt elfogadtuk. Akkor most legyen a végső szavazás elektronikusan, most megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és 32 szavazattal egy ellenében elfogadtuk, gratulálok, ezt abszolváltuk. Akkor menjünk tovább a következő szavazásra, ami Oldrich Vlaszák eh, véleménytervezetéről. Itt is eh, nagyon sok módosító javaslatot kaptunk, és kompromisszumot sikerült kötni. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Há, Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosító. Ki támogatja, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes módosító. Itt részenkénti szavazás van. Nem, bocsánat, még a kilencesnél. Kilences, kilences módosító mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de a 9-est ellenőrizzük gyorsan. Megnyitom a szavazást. 25 szavazattal, 9 ellenében elfogadtuk. Akkor most a tízes módosítóról szavazunk, és itt részenkénti szavazásunk van, és akkor az elsőről szavazunk, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk és másik rész nincs is. Kettes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor 13-as módosítóra ugrunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18-as módosító. Igen, akkor 19-esről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk akkor a 21-esül, ugye? 22-es. 22-es mellette, 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as módosító, mellette, ellene, tartózkodás, e, elfogadtuk. Diana, igen? Valamit nem jól csináltam talán? A 18-as akkor kollégák, menjünk vissza a 18-as módosítóra. Akkor most miről is szavazunk? kérdezi az elnök asszony. Mi úgy gondoljuk, hogy ez így jó volt, minden rendben van. Úgyhogy akkor most a hármas kompromisszum következik. Egy pillanat. A 20-as módosítóról mivel hogy a 18-asról nem szavaztunk, emiatt nem esik ki a 20-as, tehát szavazni kellene a 20-asról. Ugyanis a 18-as okafogyottá vált, tehát 20-as. A kedves kollégák, akkor a 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most mi következik? A hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 44-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene, és akkor a 46-ost ellenőrizzük. Jó, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom, lezárom a szavazást, és elutasítottuk 19 szavazattal 15 ellenében. Tehát akkor most a 47-es módosítója mellette, ellene. Miért nevetsz, Márkusz? Kitartózkodik, jó, akkor elfogadtuk 48-as mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük, jó? Csak hogy ellenkedek jól aludjon, ne raboljuk el az álmát, megnyitom a szavazást. Lezárjuk a szavazást. És elfogadtuk 20 szavazattal 13 ellenében, úgyhogy igaza volt. 49-es szóbeli módosítással. Ki van mellette? Ellene? Ki van melle? Ellene? Akkor elfogad. Tartózkodás, jó? Elfogadtuk. 50-es módosító el mellette, ellene, teljes egyetemen e, elutasítottuk. És akkor most a végső szavazás következik. Most megnyitom a szavazást. Lezárhatjuk azt hiszem. És nem meglepő, 33 szavazattal egy ellenében elfogadtuk. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eredmény. Köszönöm szépen. Akkor most uh, Sofia Akoni, uh, Okonyi ugyan nincs itt velünk, de azért szavazunk. Itt is nagyon sok módosítónk volt, és van néhány kompromisszumunk is, úgyhogy most uh, megkezdjük a, a szavazást. Uh, az egyes uh, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk az egyes módosító mellette ellene, az egyes módosítót ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elutasítottuk 18 szavazattal 16 ellenében. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Négyes módosító ki támogatja, mellette, ellene tartózkodik, elutasít. Va, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kilences módosító mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ti, tízes módosító, szóbeli kiegészítéssel, senki nem tiltakozik, jó, akkor a módosított tízes mellett ellene ezt akkor, ezt a módosított tízest ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást, le, lezárom, és elfogadtuk 21 szavazattal 12 ellenében. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18-as módosítón nem, akkor 4-es kompromisszumra megyünk tovább. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor az ötös kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 34-es ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, azt hiszem, hogy elutasítottuk, ugye? Hogy, hogyha senki sem kiállt ellenőrzésére, akkor elutasítottuk. A kettes szóbeli módosítás következik mellette, ellene, tartózkodás, akkor elfogadtuk. 37-es módosító mellette, 37-esről szavazunk, tehát mm, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os részenkénti szavazás, méghozzá három részben az egyes, az egy első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, akkor a második részt ellenőrizzük, a 46-os módosító második részét elektronikusan is, megnyitom a szavazást, lezárom, és elfogadtuk 21 szavazattal 13 ellenében. Akkor most a, ha, a 46-os harmadik részéről mellette, ellene, nem tudom, a szocialisták mit csinálnak, mit csináltak. Megismételjük a harmadik részről való szavazást, 46-os harmadik részt mellette, ellene, tartózkodás. Tehát akkor elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette. E, elnézést, itt is részenkénti szavazás lesz. Az első részről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodást elutasítottuk. 15-ös 53-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor most a 10-es kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor most a zárószavazásra kerül a sor. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És 33 szavazattal egy ellenében elfogadtuk. Akkor most a 9-es napi rendi pontra ö, térünk rá amely az EU szolidaritási alapjának igénybe vétele áradások Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon, Csehországban, Olaszországban és Romániában 2010-ben egy egyszerű szavazással. Jó, elektronikusan csináljuk, rendben, megnyitom a szavazást. Lezárom. És egyhangúan elfogadtuk, úgyhogy köszön, ezt nagyon szépen köszönöm, és akkor ezzel végére értünk a szavazásnak. És akkor most térjünk rá a tízes napi rendi pontunkra. Eszmecsere Dirk Gánerrel, az Európai Bizottság főigazgatójával a kohéziós politikának az Európa 2020 stratégiában betöltött szerepéről. Valaki megnézni, hogy itt van a főigazgató úr? Akkor ameddig a főigazgató úra várunk, szeretném megragadni az alkalmat, hogy az elnök közleményeit tudassam önökkel mert ezzel még mindig lovog. A feltételességi munkacsoport február 11-én tartotta az ülését Brüsszelben. Ezt a munkacsoportot a azért a november uh, tanácsülés értelmében hoztuk létre, és a bizottsággal karöltve és a tagállamokkal együtt, az Európai Parlamenttel együtt dolgozik megvolt már az első vitánk, és a következő ülésre március 16-án fog sor kerülni. Azt javaslom, hogy uh, szerintem küldjünk mindenkinek egy rövid emlékeztetőt, egy értesítést a, a vitában, vitáról, amely milyen én magam is részt vettem, a foglalkoztatási szakbizottságot is meghívtuk, és ők is részt vesznek ebben a munkában administratív szinten. Nagyon jó volt a vita, a megbeszélés, és a legtöbb tagállam támogatja a kondicionalitást, és igazából arról beszéltünk, hogy nem az volt a kérdés, hogy kell-e, hanem az, hogy hogyan tudjuk ezt sikeresen abszolválni. Aztán feltételeztem azt is, hogy a bizottság, ahogy szokta, az ilyen fajta üléseken majd egy közlemény kül körbe, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt majd köröztetni fogjuk tudni. Az, elnökségi közleményeim sorában az utolsó, pedig az Atlantik az Atlanti régióra vonatkozó európai stratégia. Ahogy tudják, a koordinátorok megállapodtak abban, hogy legyen egy vita a, és megállapodás a márciusi Strasburgi ülésszak idején. Megkapták ennek a az állásfoglás tervezetnek a, a állásfoglás tervezetet ma reggel. Egy megjegyzés érkezett a szocialista ö, frakció részéről, és szeretném azt javasolni, hogy mi, mint szakbizottság, felhatalmazzuk a koordinátorokat, hogy véglegesítsék a tervezetet, miután megkaptuk ezt a módosítót. Tehát akkor ezt, a, ezt nyugodtan rábízhatjuk, azt hiszem, a koordinátorokra. És akkor a, így ők ezt a, így a, ezt a az anyagot a plenáris elé tárhatjuk, és megvitathatjuk a, a plenárison. Tehát, hogyha a koordinátorokban ö, megbíznak a frakciók, akkor, akkor majd ők képesek lesznek ezt a dokumentumot véglegesíteni. És ezzel végére is értem a közleményeimnek, de még mindig a főigazgató urat várjuk. Akkor addig térjünk rá valami rövidebb kérdésre. Legutolsó. Matula úr jelentésére, az a 14-es pont, azt hiszem. Matola úr, előre vehetnénk önt, amíg Dirkáner főigazgatóra várunk? Úgy tudom, hogy ez egy relatíve rövidebb lélegzetvételű ügy, és akkor most ezt terítékre tudnánk venni. Akkor most, kedves kollégák, a 14-es napirendi pontra ugrunk, hiszen a bizottság részéről Dirkáner úr még nem érkezett meg, és szerintem ez tényleg egy egészen rövidre fogható dolog lesz. Igen, Josip, tiéd a szó. Da, eh, da, mulțumesc, doamna președintă. Sigur că pot să fac o prezentare succintă, mai ales că avem în față o... Nos, eh, köszönöm szépen. Itt eh, egy olyan javaslatról van szó, amelyik modosít egy igen technikai anyagot, dokumentumot, és ezzel úgy vélem, hogy elég gyorsan el tudom mondani. Ugyanis az Európai Mezőgazdaság Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698 per 2005 EK tanácsi rendelet módosításáról van szó. Ez az EMVA. Normális dolog, hogy az új szerződés hatályba lépése után egy sor módosítást kell végrehajtani, ezek részben egyszerűsítési folyamatok különböző nagyobb címeknél. Először is eh, ki kell igazítani a szerződéshez a kompetenciák kérdését, amelyet a bizottság hajt végre, és milyen eh, megfelelő végrehajtási feltételek mellett, és mindezt a jelen esetben a mezőgazdasági vidékfejlesztés területén. Ugyanakkor a jelentések eh, megfelelőbb alkalmazása az az, hogy kiigazítás a közös agrárpolitikában bemutatott anyagokhoz. A hatály kiterjesztésről is szó van, a termelők eh, termelő csoportoknak az alkalmazása is. Itt különböző országoknak a képviselőről van szó, szóval nem csak az olyan csatlakozott országokról, hanem az EU 15-ös országokról is szó van, a konciliációs szolgálatokról is szó van, tehát az egyeztetés kérdése nagyon fontos a vidékfejlesztés területén. Aztán ötös pont, a lineáris jellegzetességekről szólunk, átmeneti eh, intézkedések. Itt egy kicsit szélesebb körű a kérdés. Itt a Natura 2000 programról van szó, megpróbálunk megtalálni egy megfelelő egyensúlyt a gazdasági fejlesztés, azok azokon a területeken, ahol Natura 2000 által erintettek, és eh, a, természet, a természetvédelem ezekben a térségben. Természetesen az ökokondicionalitás, a be nem tartásának az eseteire is oda kell figyelni. A 43-as cikk alapján, a szerződés 43-as cikke alapján. Nos, a Regionális Fejlesztési Bizottság egyetért ezekkel a módosító módosításokkal, amelyek ismétlem technikai jellegűek, ez új alapot adhat ahhoz, hogy ez tovább működjön az új szerződés hatája alatt, én három módosítót szeretnék javasolni ebben a szakaszban. Ezeknek a módosításoknak az a célja, hogy pontosítsák a szöveget három mm, konkrét területen, amelyet az imént felsoroltam és megfelelő egyensúlyt hozzanak a gazdasági, illetve a környezetvédelmi igények között kiegészítésekről van szó. Igazándiból nem tartalmi módosításokról van szó, hanem arról van szó, hogy ezeket össze kell egyeztetni a mezőgazdaság területén. Nagyon sokat fektettünk be a, ezeken a területeken, és úgy vélem, hogy az, az egyeztetés, a farmerok egyeztetésén ott is az informatika területét és figyelembe kell venni, ugyanis nagyon fontos, hogy interneten keresztül is használhatjuk, és eljuthassunk a, a, a nagy ultraperiferikus területekre is. Konkrétan arról van szó, hogy az új technikák felhasználásával informálni tudjuk ezeket a, ezeket a gazdákat, tehát új technikák alkalmazásával mindenkit bevonni az információs hálózatba. Arról ilyen módon, tehát össze kell egyeztetni a gazdasági ö, várakozásokat, a gazdasági kérdéseket a Natura 2000-re. kezdeti projekteket kell indítani ezekben a térségekben, és mindenképpen el kell kerülni a túl magas költségeket és egyéb problémákat. Mindezt pontosan megértettük a bevált gyakorlatok tanulmányozásán során. Ugyanis azt tapasztaltuk, hogy voltak bizonyos surlodások a két feltétel között, gazdasági, illetve a környezetvédelmi feltételek között. Nagyon sokat beszélünk a jó kormányzásról, vertikálisan és horizontálisan is. Nos, ezt szeretnénk elérni. Mi azt szeretnénk, hogy a nemzeti vidéki hálózatokban, amelyek jelenleg működnek, ezekben a hálózatokban tehát nemzeti, helyi és regionális képviselőket is be kell vonni, ugyanis a helyi képviselők bevonása nélkül nem fogunk tudni megfelelően kiegyensúlyozott fejlődést biztosítani. Nos, röviden ennyi volna az álláspont, amit én szerettem volna önök elé tárni. Természetesen várom a megjegyzéseket és az önök véleményeit. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Josip, Angorakis kiszúrnak adom meg a szót. Az árnyék előadó nincs itt. Úgyhogy ezért Angorakis kiszúrat kérem. Köszönöm, elnök asszony. Nem annyira technikai jellegűek ezek a kiegészítőek, vannak itt politikai jellegűek is. Én Matola úrtól a következőt szeretném kérdezni. Tett egy javaslatot a Natura 2000-rel kapcsolatban. Ez könnyíteni fogja, egyszerűsíteni fogja a helyzetet, vagy pedig bonyolultabbá teszi a gazdálkodók számára ezeken a területeken? Tehát én feltettem magamnak a kérdést, hogy vajon ez nem lehet, hogy rontja a helyzetet? Nem értem pontosan ezt a lépést, és szeretném, hogyha ezt egy picit pontosítaná. Köszönöm. Elnök asszony kérdezi, hogy van-e még megjegyzés. Parancsoljon. Madame Delier, euh, Csak egy dologra szeretnék rámutatni, előadó úr, a kettes módosítóval kapcsolatosan ezzel garantál, lehet garantálni azzal, hogy egy új megfogalmazása a környezetvédelem ne legyen a szegény rokona ebben a módosítóban. Köszönöm. Most az egyetlen döntés, amit meg kell hoznunk, az a módosítókkal kapcsolatos határidő, hiszen nyilvánvalóan sikerül, lehet majd még ehhez benyújtani, de akkor most Matula úr öné a szó, ha reagálni kíván. Köszönöm szépen, örülök, hogy kérdéseket kaptam, ugyanis megvannak a válaszok. Ami a Natura 2000 által érintett régiókkal kapcsolatos módosítást illeti, én annyit javasolnék, hogy a helyi és regionális hatóságoknak megfelelő egyensúlyt kell hozniuk a gazdasági a hely és a ö, helyi fejlesztési igények között. A hatóságoknak nagyon fontos pontosításokat kell eszközölni bizonyos projektek indításánál. Ugyanis azt látjuk, hogy az információk hiánya, és ezt hangsúlyoznám, hiánya a projektek indításánál a későbbiekben nagyon nagy akadályokat gördít a projektek megvalósításához. Tehát mi itt csak annyit teszünk, hogy kötelezzük a hatóságokat arra, hogy megadják az információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a befektetés megfelelő módon valósuljon meg, figyelembe véve a környezetvédelmi ö, igényeket. Nos, erre vonatkozik az én pontosításom. A második kérdést illetően nem gondolom azt, hogy a környezetvédelem egy szegény rokon lesz itt ebben, a, ebben az anyagban a módosítások, eh, módosítók által. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Yes, Madame eh, Deli. Deli asszony. Je peux réagir, Madame la Présidente. Elnök asszony amikor elolvasom a kettes módosításnak a szövegét, akkor ön kiemeli, azt mondja, hogy a regionális és helyi hatóságoknak egyensúlyt kell kialakítaniuk a környezeti előírások és a helyi fejlesztési igények között. Nos, itt kockázat van, egy nagy veszély van, ugyanis itt a kettő között ellenmondás is lehet, és akkor a kettő között esetleg mindig a környezetvédelmi igények ellen fognak dönteni. Nos, erre szeretném az ön figyelmét hozni, hívni. Uh, tables, it... Lesz egy jelentés, módosítókat is be lehet nyújtani, de hogyha folytatni kell a vitát, akkor szerintem Matula úr erre nyitott teljes mértékben, én biztos vagyok ebben. Kérdezem, hogy van-e még valaki, aki hozzá kíván szólni, ha nem, akkor még döntenünk kell a módosítók határidejéről. Javaslom, hogy legyen március 3-a, ez is 12 óra. Tehát március 3-án 12 óráig lehet benyújtani a módosítókat, ha jól értem. Akkor Dirkáner úr érkezésével vannak itt gondok, nem ért még ide a parlamentbe. Tehát szerintem azt javaslom, hogy ne, ne veszítsünk időt, kezdjünk el egy másik napi rendi pontot, és aztán majd félbeszakítjuk a munkát, hogyha megérkezik a főigazgató úr. Tehát a tízes napirendi pontot egyelőre függőbe tesszük, és a 11-esre térjünk rá, ami az Innovatív Unió Európa átalakítása a válság utáni világnak megfelelően. Bizonyára emlékeznek, hogy mivel senki más nem jelentkezett, én vállaltam ennek a véleménynek az elkészítését, és én azt gondoltam, hogy nagyon fontos lenne hozzáadni az ITRE szakbizottság véleményéhez azt, amiért mi vagyunk a felelősek. Tehát ez a regionális dimenzió, az innovációs politika és ennek a végrehajtásának a regionális dimenziója, regionális és helyi szinten, a végrehajtás nagyon-nagyon fontos. Pontosan ez az a szint, ahol az innováció, ami ugye összekapcsolja, összeköti a kutatókat és a vállalkozókat, ahol ezt a legjobban ki lehet használni, ezt az innovációt. Tehát én azt javaslom, hogy az ITRE szakbizottság által elkészített véleményhez ezt tegyük hozzá, tehát egészítsük ki ezzel a regionális szinttel. Ezt is említsük meg, hogy az innovációval így kell foglalkozni, tehát be kell fektetni az infrastruktúrába, illetve a kapacitásokba, hogy meg lehessen valósítani az innovációt, az innovatív megközelítést a fejlesztéshez. Azt is szeretem volna, hogyha a véleményemben felhívjuk a figyelmet a döntéshozók felelősségére regionális szinten. Tehát, hogy legyenek ők tisztában azzal a potenciállal, ami megvan a regionális szinten, ami itt kifejleszthető, vagy amit még bővíteni kell. Tehát bővíteni kell az innovációs tevékenységeket. Azt a tényt is kiemeltem, hogy a régiók, a helyi közösségek, amelyek nem rendelkeznek egyetemekkel, vagy kutatóközpontokkal, kutatóintézetekkel, nem kell, hogy ahhoz, hogy innovatívak legyenek, tudást generáljanak, hanem arra ösztönözzük a, az egyetemekkel, kutatóközpontokkal nem rendelkező régiókat, hogy dolgozzanak ki, bővítsék innovációs kapacitásaikat. Aztán a nem technológiai innovációs aspektusokra is felhívom a figyelmet, mert szerintem ezek ma különösképpen fontosak, és pontosan a regionális és helyi szinten van rengeteg jó gyakorlat ezen a területen. Utaltam egyébként azokra a megbeszélésekre is, amelyeket regionális politikáról, innovációról folytattunk korábban. És vannak úgynevezett alvó innovátorok, róluk már nagyon sokat hallottunk, a meghallgatásokon is, és a jelentésben az Európai Bizottságot is ösztönzöm arra, hogy tegyen további lépéseket a finanszírozási eszközök kidolgozására. Különösképpen az európai finanszírozási intézményekre való tekintettel. Így kellene növelni egy picit az EU finanszírozás mozgásterét ezen a téren, az innováció terén. Tulajdonképpen ennyi a jelentés lényege. Terván és Michael Toyle, de itt van az egyikük, mert én úgy látom, azt hittem nem látom őket itt a teremben. Nem tudom, hogy az árnyék előadók kívánnak ehhez valamit hozzáfűzni. Jaj, Elizabeth, elnézést kérek, téged nem láttalak itt a listán. Tehát ki az első? Schröder asszony? Schröder asszony. Nem tudom, hogy ezt erről tudunk-e? Azért mégiscsak én vagyok a, az árnyék jelentéstevő. A többi bizottságban is megvitatták már ezt a témát. Igazából nekem egy dolog hiányzik, nevezetesen onnan indultunk az integrált megközelítés. Hiszen arról van szó, hogy hogy regionális innovációt támogassuk de az nem világos, hogy ezt milyen irányból, milyen irányba, milyen megközelítéssel tegyük. De úgy látom, hogy maga a dokumentum jó, annak ellenére, hogy hiányzik az integrált megközelítés a sokat emlegetett európai hozzáadott érték tekintetében is, hogy lássuk azt, hogy ez konkrétan hogyan fog munkahelyeket teremteni, hiszen ez fogja majd azt a lökést megadni a régióknak, hogy végre is hajtsák, hogy a struktúrális alapokból támoga, lehívott támogatással ezeket megvalósítsák, és így fog az emberek szemében értelmet nyerni az integrált megközelítés, hogyha ebből munkahelyek teremtődnek. Ez, ez az, amit én egy kicsit hiányzik, nekem egy kicsit olyan technikai jellegű, hogy mint hogyha egy varázsütésre azt mondanánk, hogy legyen innováció, és akkor lesz, hiszen a központi kérdések amiket itt meg kell nézni, azt gondolom, hogy ez a, az ERFA-nál is az, és az ESZA-nál is központi kérdés, hogy ha támogatást adunk, akkor annak a céljainak össz, összhangban kell lenni az Európa 2020-as stratégia céljaival, mind cél, stratégiailag, mind pedig mm, megvalósításában. Elnök asszony, Dirk, más? Igen, nagyon köszönöm, elnök asszony. Az innováció releváns minden szinten és témában. Ezt tudja a parlament, tudja a bizottság, és azt gondolom, hogy ha megnézzük azt a sok kutatásfejlesztési elemet, amit szinte minden stratégiában beépítünk, azt hiszem, hogy még mindig sokat tudunk tenni, hiszen az innováció, kutatásfejlesztés még mindig nem annyira elterjedt az Unióban, mint amennyire szeretnénk. Ebben nekünk is részünk van, de regionális szinten is van még mit tennünk. Ezek azok a kulcsfontosságú szint, felnőttek, akik meghatározó szerepet játszhatnak. Ezt kell elősegítenünk, és olyan mechanizmusokat kell életre hívni, amely ezt elősegíti. Nyilván ezt meg kell vitatni, bizonyos alapvető meghatározó intézményekkel, akik a jövőbeli innovációnak az irányát ki tudják jelölni. Elnök, köszönöm, Amburakakis úr. Δύο μικρά σχόλια, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν... Két apró megjegyzésem lenne, elnök asszony. Először is szeretném, hogy pontosítja, mit jelent, amikor azt mondja, hogy nem technológiai jellegű kutatás. Mire gondol pontosan ezzel a kifejezéssel? Másfelől van egy általánosabb jellegű megjegyzésem. Szeretnék pontosítást kérni egy általánosabb jellegű kérdésben. Úgy vélem, hogy a bizottságunk amellett volt, hogy segítsünk a régióknak, hogy fejlődjenek magasabb szintre. Ezért dolgozik, ezért hogy jött létre ez a regénybizottság. Ugyanakkor úgy vélem, hogy a kutatás és a technológia támogatása nem szigorúan ö, fedi le ezt a célkitűzést. A kutatás, a technológiák kutatásának a támogatásával egy nagyon magas kutató központokat lehet létrehozni bizonyos régiókban, olyan régiókban, ahol esetleg nincs is erre szükség. Nos, de hogyan a kutatás és a technológia hogyan fognak szorosan kapcsolódni a régiók tényleges igényeihez? ugyanis a kutatás és a technológia fejlesztése nem függ össze szorosan az adott régiónak a fejlődéséhez. Fel kell vetni ezt a kérdést, úgy vélem, hogy nem lesz könnyű a válasz. Nem gondolom azt, hogy a bizottság és az unió azt írt a célkitűzéseként, hogy fejleszteni kell a vállalkozásokat. Ugyanis az ilyen kutatásfejlesztésen nagyon távoli a kapcsolat a ö, termeléssel. Görögországban például a kutatásfejlesztés teljesen más a helyzet nálunk, mint mondjuk Franciaországban. Nos, az általam említett probléma elnökasszony erre vonatkozik. Talán nem új technológiákról kellene beszélni, hanem azoknak az alkalmazásáról. Köszönöm. Your concrete question, uh, Nagyon röviden a konkrét kérdésre. Azt hiszem, hogy már meg is adtad a választ erre a kérdésre egyébként. Tehát, hogy mi az, ami nem technológiai jellegű innováció, ami után ezt feltetted ezt a kérdést, azt mondtad, hogy nem tudod feltételezni az, hogy minden régió mondjuk legyen aktív a kutatásban, dolgozzon ki új technológiákat. Én itt arra utalok, hogy lehet valaki innovatív, mondjuk olyan módon is, ahogy a közszolgáltatásokat nyújtja, új technológiai input nélkül, de lehet valaki innovatív, oly módon is, ahogy a, ahogyan a vállalkozását működteti, vagy bővíti. Az innováció nem szükségszerűen jelenti a technológiai vagy kutatási alapú innovációt, csak vannak rendkívül sikeres régiók növekedés, illetve fejlesztés tekintetében szerte Európában. Valószínűleg Finnországban található ezek közül a legtöbb, amelyeknek nincsenek tudásközpontjai vagy kutatóközpontjai, de mégis rendkívül hatékonyak és innovatívak. Innovatívan gondolkodnak, másképpen dolgoznak, vonzák magukhoz a fiatalokat, növelik a foglalkoztatottságot, anélkül, hogy technológiai központjaik lennének, vagy tudományos központjaik lennének. Tehát én pontosan ezt mondtam, hogy nekünk az innovációt sokkal szélesebb értelemben kellene venni, tehát nem csak azt, hogy a 2%-ot, ami a kutatást jelenti jobban kellene az állampolgárok igényeire reagálni, de pontosan ez az, amiről te beszéltél, tehát hogy másképpen kell a szolgáltatásokat nyújtani, mint a múltban. Ezért gondolom azt, hogyha a régiókat arra ösztönözzük, hogy gondolják át, hogy hogyan lehetnének hatékonyabbak, innovatívabbak, anélkül, hogy a legújabb technológiát felhasználnák, ez is a, vagy kutatási eredményeket felhasználnák, ez is az innovációt jelenti. Tehát pontosan, amit mondtál, a nem technológiai jellegű innováció gondolata ez. Ma a módosítók határidejéről is meg kell állapodnunk. Sajnos nagyon rövidnek kell lennie ennek az anyagnak. Tehát a szavak száma korlátozott. Azt javaslom, hogy itt is március legyen, tehát harmadika és 12 óra legyen a határidő, és meg most visszatérünk a tízes napi rendi pontra, ami eszmecsere Dirkáner úrral, aki az Európai Bizottság főigazgatója, a kohéziós politikáért felelős. Tehát Áner úr, most azt várjuk, hogy elmondja nekünk, hogy ezek a politikák hogyan járulnak hozzá a 2020-as stratégiához, tehát ugye most, a jelenlegi változatban, illetve a jövőben. Talán arról is tájékoztathatna bennünket, hogy formális szempontból a jelenlegi politikákat, mikor kiigazítjuk a 2020-as stratégiához, akkor mekkora mozgásterünk van. Tehát mit tehetünk mondjuk az innovációs uniókkal, vagy a társadalmi integrációval, vagy az összes többi kiemelt kezdeményezéssel kapcsolatban. Tehát kérem, hogy legyen a lehető leginkább gyakorlatias, alkalmazon gyakorlatias megközelítést. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mindenkinek jó estét kívánok, és elnézést kérek mindenkitől a késés miatt. Egy kerekasztal megbeszélésen vettem részt. Itt egy ma kiadott jelentésről, vagy nemrégiben kiadott jelentésről tárgyaltunk. A humán tőke regionális dimenziójáról szólt ez a jelentés, és szeretném felolvasni ennek a végkövetkeztetéseit legalábbis politikai értelemben. A tanulmány az arról szól, mutatókról és egyéb technikai dolgokról szólt, de a politikai végkövetkeztetés az a következő volt. Nem az országok, hanem a régiók határozzák azt meg, hogy az emberi tőkével kapcsolatos stratégia sikerre vihető-e vagy sem. 71%-a a különbségeknek regionális szinten teremtődik és dől el. Az emberi tőke kulcsfontosságú, és a 2020-as stratégia keretén belül is az emberi erőforrásokra kell odafigyelni. A régiók sokkal határozottabban, konstruktívabban tudnak megjelenni, mint a stratégia elsődleges partnerei. Azt hiszem, hogy ez önmagáért beszél. Ezt a tudományt egy másik, teljesen független felmérés is igazolja. Mi 100, Európa 130 városán, városának részvételével hajtottunk végre egy felmérést, és azt láttuk, hogy a humán tőke fejlesztésével a regionális, a helyi dimenzió kiemelkedő jelentőségű. Érdekes volt azt is megtudni, hogy a készségek kétharmada olyan készség, amelyet az emberek felnőtt korukban sajátítottak el. Azt hiszem, ez nagyon jól magyarázza azt, hogy miért a regionális, a szociális, regionális kontextusra kell odafigyelni. Ezen belül fontos a vállalkozások és a munkavállalók kapcsolata. Biztos vagyok benne, hogy ez az egyik olyan téma, amelyre mindig gondolni kell, és amelyet mindig napi renden kell tartani, amikor a politika jövőjéről beszélünk. Tehát ha most megengedik, akkor visszatérek a 2020-as stratégiára. Valóban a szociális tőke, a humán tőke szerepe valóban nagyon fontos a 2020-as stratégián belül. Tehát az emberi tőkével kapcsolatos fejlesztési stratégiák játszanak itt kulcsfontosságú szerepet. Vannak más fontos elemei is a 2020-as stratégiának. Gondoljunk itt például arra a kérdésre, amely egyébként megint kapcsolódik a humántőkéhez, tehát arra a kérdés, hogy hogyan lehet jobb társadalmi integrációt megvalósítani, illetve ide tartozik az innováció kérdése is. De az intelligens növekedést is említhetném. Tehát a jelenlegi időszakra vonatkozóan a 2020-as stratégiával kapcsolatban hadd mondjam el a következőt. A 2009-es és 10-es évet elemeztük, és a következőre jutottunk. Bizonyára emlékeznek, hogy ez a két év volt ugye a válság legsúlyosabb, legnehezebb két éve. 2008-ban ezért úgy döntöttünk, hogy valahogy egy hosszú távú politikát kell kialakítani, de ugyanakkor a kohéziós politikának hozzá kell járulnia a válságból való kilábaláshoz is. Két lépésben történt ez, amelynek az első lépése 2009-ben zajlott. Lehetővé tettük ugye a 2000-2006-os időszak meghosszabbítását 6 hónappal. Így tettük lehetővé a tagállamoknak azt, hogy a lehető legtöbb részét annak a pénzösszegnek, amely megmaradt mondjuk az előző időszakból, föl tudják használni. Tehát így segítettük a tagállamokat, és az új időszakban tettük ezt meg, megpróbáltuk a helyi szinten segíteni az új időszak elindítását. Ugye 2009. júniusa után lehet látni, hogy a politikák végrehajtása hogy indul el, a grafikonok is mutatják ezt, több tagállamban folytatódott ez 2010-ben is. Tehát ez a lendületes végrehajtás oda vezetett, hogy a költségvetési forrásokat kiválóan használták fel 2009-ben és 2010-ben. A köztes kifizetésekre ez mit jelent? Olyan tevékenysége költségeinek a visszatérítése, amelyek valóban megtörténtek a helyi szinten. Hogyha egy kicsit jobban megvizsgáljuk ezeket, akkor azt látjuk, hogy nagyon gyakran kombinálták ezeket a lépéseket, úgymond eltoló, eltolódásokat, tehát a programokon belül nem voltak ezek feltétlenül hivatalos programozósítások, de azért a tagállamoknak, régióknak már volt mozgástere, anélkül, hogy, ezt, hogy a bizottságot értesíteni ők kellett volna. Nagyon sokan éltek is ezzel a mozgástérrel. 2010 eleje, elejétől kezdve láttuk, hogy egyre többször jöttek egyébként hozzánk programmódosításokkal is. És most is úgy látjuk, hogy ezek a módosítások olyan lépések, amelyek a 2020-as stratégia felé eh, irányulnak, és én remélem, hát ezt most már úgy is eh, tudjuk, ez nyilvános, remélem, hogy ez eh, nyilvános is lesz, hogy ez például az energiahatékonysági intézkedéseket jelenti. Tehát a tagállamok fele feléből származó régiók már ilyen intézkedéseket tesznek, tehát energiahatékonysági intézkedéseket hoznak. Ellenőriznem kell, hogy ez még teljesen tök igaz-e. Franciaországban például már elérték ezt a 4%-os határt, amelyet ugye meghatároztunk, tehát úgy fel lehet használni ezt a százalékot ilyen intézkedések támogatására. A lényeg az, hogy látható, hogy végre beindultak az események a helyi szinteken, és az emberek a politikák által lehetővé, biztosított új lehetőségeket kihasználják. Egyébként már korábban is volt nagyon sok olyan régió, amely olyan programokat indított be, amelyek gyakorlatilag 100%-ban megfeleltek a 2020-as stratégia prioritásainak. Tehát ezt is el kell mondani, és nagy örömmel látjuk, hogy ezek a programok eredményesek. Persze azt sem szabad eltitkolnom, hogy vannak olyan esetek, amikor a programok elmaradásban vannak. És itt azt hiszem az elkövetkezendő hónapokban még több energiát kell majd befektetni, hogy sikerüljön előrelépést elérni. Tehát mit kell itt összefoglalóan elmondani? Az egyik, hogy úgy tűnik, hogy az ígéreteinket meg tudtuk tartani, már ami a hozzájárulásunkat illeti a válságból való kilábaláshoz. Mindezt azon beruházásokon keresztül, amelyeket társfinanszírozásban valósítunk meg a kohéziós politikán belül. A második dolog, nagyon sok tagállamban és régióban látjuk, hogy a programok egy picit eltolódnak, vagy a programokat módosítják. Annak érdekében, hogy a 2020-as stratégiához igazodjanak. És azt is mondom, hogy igen, vannak elmaradásban lévő régiók, ezt már mondtam, és bizony ellen kell állnunk azoknak a tendenciáknak, amelyek megjelentek, hogy az innováció helyett valami konkrét lépést tegyünk. A 2009-es 10-es év számomra úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon pozitív jelek vannak. Nos, mi lesz 2013 után? Szerintem itt két dolog nagyon fontos számunkra. Az egyik hogy mi az, amit már most megtehetünk annak érdekében, hogy felkészüljünk, tehát a projektek készen álljanak 2013-ra. Ez valami nagyon konkrét dolog, tehát a, helyszínek, a helyszínre vonatkozik, helyi szintekre. Most össze szeretnénk elkezdeni a munkát azokkal a régiókkal, akik ö, szeretnének projekteket működtetni, tehát elkezdenénk megbeszélni a régiókkal, hogy hogyan lehet ezeket a projekteket előkészíteni a nemzeti regionális stratégiákat, kidolgozni, annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb időt veszítsük el, amikor aztán az új programozási időszak kezdetéhez érkezünk. Természetesen a rendelkezésünkre álló konzultációs mechanizmusokat fogjuk felhasználni, például a Jaspers-et, a Jaspers eszközt, mert itt fel tudjuk hívni majd arra a figyelmet, ez, hogy a projekteket ezen keresztül kezelték, vagy a legtöbbet legalábbis ezen keresztül kezelték, és szeretnénk ezeket a kapacitásokat továbbra is felhasználni. Így tudjuk lehetővé tenni a tagállamok és a régiók számára azt, hogy a jaspers most már a következő ciklusban indítandó projektekkel kapcsolatban is használják. Megnézzük majd azt is, hogy esetleg a régi tagállamok segítséget igényelnek-e a projektek előkészítéséhez. Nem tudjuk, hogy van erre valós nagyobb igény, vagy esetleg csak esetenként biztosítjuk ezt a segítséget. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy EU kereteket teremtsünk meg a munkához, és hogy az Európa 2020-as stratégiát ugye átültessük, egyfajta jogi kereteit megteremtsük. Megvannak az alapelvek, ezek nagyon egyszerűek. Az első az az, hogy a 2020-as stratégia túlságosan tág politika, nem eléggé precíz ahhoz, hogy aztán beruházási prioritásokat tudjunk megfogalmazni. Tehát, már most is egyébként végezzük ezt a munkát, le fogjuk úgymond fordítani ezeket az átfogó célkitűzéseket konkrétabb beruházási prioritási területekre. és aztán a tagállamok, a régiók ezekből a területekből választhatnának, és itt határozhatják meg a prioritásaikat az elkövetkezendő programozási periódusra. Azt szeretnénk, hogyha korlátozott számú prioritást választanának. Persze itt rögtön felmerül az, hogy a rendszerben megfelelő rugalmasságot biztosítani kell, hogy alkalmazkodjon a rendszer a regionális sajátságokhoz, de szerintem ez lehetséges lesz. Ezt tennénk meg tehát EU szinten, és remélem, hogy 2011 második felében ezt, ezeket a kereteket be is tudjuk majd önöknek mutatni. Ez most a célkitűzésünk, hogy ezt, ezt a célt elérjük, legalább őszre, vagy legkésőbb őszre. Aztán ugye megvan, megvannak ezek az átfogó keretek a háttérben, és minden egyes tagállamban, illetve az egyes régiókkal, tagállamokkal és régiókkal leülünk, hogy megvizsgáljuk, hogy mi az adott országban, adott régióban a helyzet, melyek azok a prioritási területek, amelyeken az érintett tagállam, régió dolgozni kíván, és most itt zárójeles megjegyzést teszek, ezek a prioritások akár régiókon, régiók között is eltérhetnek. Gondoljunk mondjuk Svédország egyik északi régiójára, az itteni prioritások teljesen mások lehetnek, mint az ország egy déli régiójának prioritásai. Tehát itt eh, nagyon nagy mértékben szükség lesz a rugalmasságra, annak érdekében, hogy mindenki szabadon eldönthesse, hogy mire kíván összpontosítani, de ettől függetlenül azt várjuk, hogy mindenki összpontosítson valami konkrét prioritás. Ugye minél nagyobb egy program, annál több prioritást lehet figyelembe venni. Tehát a tagállamokkal folytatott beszélgetések során kell meghatározni azt, hogy pontosan mi is lenne a legjobb megoldás az érintett fél számára. És akkor jutunk el oda, hogy megállapodunk arról is, hogy hogyan tudjuk az előrehaladást mérni, figyelemmel kísérni az érintett prioritási területeken, a tagállamokkal együttműködésben. megnézzük azt is, hogy a siker feltételei, szükséges tényezői megvannak-e annak érdekében, hogy a befektetés beruházás sikeres legyen. Én inkább ezt a kifejezést szeretem, és nem pedig a feltételeket, az nekem nem tetszik annyira a feltételek kifejezés. Én mindig úgy gondolkodom, hogy mi a fontos. Ugye a tapasztalataink alapján azt mondjuk, hogy több minden van, több feltétel van, több tényező van, amelyek megléte szükséges a sikerhez. Nagyon egyszerű példa, amelyet átéltünk, azt hiszem. Mondjuk a környezetvédelmi ágazatban van egy nagy beruházás, például szennyvízkezelés, vagy ivóvíz előállítás. Gondoskodni kell arról, hogy amint ezek a beruházások megvalósulnak, a lakosság valóban használja ezeket, és hogy ezekre nemzeti szinten ezeknek a használatához nemzeti szinten megvannak a szabályok, a tarifarendszerek, és így tovább. Enélkül nem lehet sikeres a beruházás. Vagy például, ha az innováció a beruházási prioritás, akkor koherens innovációs stratégiával kell rendelkeznie az érintett országnak vagy régiónak. Tehát rengeteg ilyen tényező van, amelyek józan ész alapján végig gondolhatók, de nem, sokszor, nem valósulnak meg minden esetben. Tehát én itt arra gondolok, hogy ezeket a tényezőket sorjában végigvesszük minden egyes tagállammal, régióval, gondoskodva arról, hogy ezek, ezek a tényezők meglegyenek, vagy pedig ahol hiányoznak, akkor ö, megvalósuljanak, és aztán a beruházás is megvalósulhasson. Tehát a lényeg, hogy a hiányosságokkal mindenki legyen tisztában. A tagállamokkal kötött megállapodásnak egy másik fontos fejezete lenne a koordináció. Ennek az lenne a célja, hogy jobb legyen a koordináció, mint a mostani programozási időszakban, ha őszinte vagyok. Ugye a két koordináció két típusa kell, hogy működjön. Az egyik az, hogy az egyes közösségi eszközök között legyen jó a koordináció, a másik pedig a közösségi eszközök és a nemzeti eszközök közötti koordináció. Tehát ezt is tisztázni kell már előre. Ez is a partnerségi megállapodások része lenne. A bizottság szempontjából, az én szempontomból, ugye a bizottság oldaláról is világos kötelezettségvállalásoknak kell itt szerepelni. Az egyik, a bizottság tanácsadó szerepe. Aztán, mit tehet a bizottság, hogy segítse a strat- jó stratégiák kialakulását? Vagy mit tehet a bizottság annak érdekében, hogy a régiók föl tudják venni egymással a kapcsolatot, hogy tanulhassanak egymástól? Tehát rengeteg minden van, amelyet a bizottság vállalhat magára egy ilyen megállapodásban. Egy tagállammal kötött ilyen megállapodásban. Mi az előnye ennek a megközelítésnek? ahhoz a megközelítéshez képest, ahol ugye megpróbálunk mindent beletenni egy általános rendeletbe, ez sokkal jobb. Itt az ember sokkal konkrétabban fogalmazhat, sokkal inkább az adott országra vagy régióra szabhatja a megállapodást. Ezért tehát sokkal inkább megértik az adott ország vagy régió állampolgárai a megállapodást, pontosan azokat a problémákat kezeljük, amelyek az érintett állampolgárok problémái, nem pedig absztrakt problémákat. Most kitalálhatok mondjuk egy problémát, amelyet aztán senki nem ért, mondjuk Északon, Észak-Finnországban, ez teljesen fölösleges. Persze mindennek megvannak a jogi keretei azért, tehát léteznek itt jogi keretek, de ezeken belül van lehetőség arra, hogy a partnerségi megállapodásokat személyre szabjuk. Mi ezután a következő lépés, ha már aláírták a megállapodást? működésbe léphetnek az operatív programok. Az operatív programok esetében nem látunk semmilyen fontos változást a jelenlegi programozási időszak és az új időszak között. Azért azt el kell mondanom, hogy nagyon sok megbeszélést folytattunk a régiókkal, tagállamokkal, szakértőkkel, kollégákkal és önökkel is. Feltettem magamnak a kérdést, és ez egyébként egy személyes kérdés, elnök asszony, hogy vajon teljesen igazunk volt, amikor ebben az időszakban teljesen lemondtunk a többszörös finanszírozású programokról, és csak egy eszköz által finanszírozott programokat engedélyeztünk. A gyakorlatban ez gondokat okozhat. Tehát mondjuk a helyszínen, ha valaki egy fejlesztést meg akar valósítani, akkor olyan, azt szeretné, hogy minden forrást ide be emeljen. Tehát rengeteg gondolatom van, talán a vita beindítására ez jó lenne, és ez segítene is nekem, illetve a kollégáimnak is, hogyha önök eh, elmondanák a véleményüket. De az az igazság, hogy több eh, alkalommal felmerült ez eh, bennem. És így jutok el az utolsó felvetésemhez, tehát hogy hogyan fogjuk a munkát megszervezni, ugye a legutolsó fordulóban, ahova most eljutottam. Az elkövetkezendő heteket arra használjuk majd fel, hogy intenzív munkát végezzünk, tehát leülünk a legfontosabb partnerekkel, annak érdekében, hogy gondoskodjunk róla, hogy nem feledkeztünk meg semmi fontos lépésről sem az egyszerűsítés érdekében. Tehát még egyszer leülünk, vállalkozásokkal, képviselőikkel, és így tovább, találkozókat szervezünk a tagállamokból érkezett kollégáktól, akik a terepen dolgoznak, a régiókból érkezett kollégákkal, akik a menedzsment hatóságokkal vannak kapcsolatban. Tehát ezt azért tesszük, hogy nehogy valamiről elfeledkezzünk, valami fontos elemről elfeledkezzünk. Megpróbáljuk az tapasztalatokat beépíteni a szövegbe. Együtt dolgozunk a magas szintű munkacsoporttal is, illetve a feltételeken dolgozó munkacsoporttal is, és erről önök is tudnak a tagállamokat, a régiók bizottságát képviselő kollégákkal, önökkel együttműködésben próbáljuk tisztázni a, a kondicionalitás fogalmát, és azt, hogy mennyire messz, med, med, meddig lehet menni az alkalmazásban, egy ilyen fogalomnak az alkalmazásában, ilyen rendszernek az alkalmazásában. Nos, tehát ez a mostani helyzet. Én arra számítok, és az önöknek sem új, hogy júniusban jelenik meg a bizottság javaslata a pénzügyi keretről, és a jelenlegi időzítés szerint a bizottság a mi rendeletünkkel ezt júliusban fogadná el. Remélem, hogy ez lehetséges lesz a gyakorlatban is. Mi legalábbis a magunk részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy időben legyünk, tehát készen álljunk erre, hogy mindezt le tudjuk tenni az asztalra júliusban, és akkor szeptemberben, ahogy mondtam, vagy októberben, rögtön bele is vágunk a munkába az érintett országokkal, persze önkéntes alapon, hiszen addigra még a tanács és a parlament nem tud majd döntést hozni semmiről, de önkéntes alapon elkezdjük a munkát, tehát nekiállunk a régiókkal beszélni, arról, hogy ők hogyan látják konkrétan a következő programozási időszakot az Európai 2020-as stratégia tükrében. Megpróbálunk gondoskodni arról, hogy a lehető leghamarabb felkészüljünk, tehát a projektek előkészítése meglegyen, annak érdekében, hogy amikor a rendeleteket elfogadják, akkor a lehető legkisebb, legkevesebb idő kelljen, csak annyi, amennyi mindenképpen szükséges, hogy ezek a folyamatok be is indulhassanak. Tehát most jelenleg ez a mi nézőpontunk, és nagyon kíváncsi vagyok az önök véleményére. Várom a válaszokat, kérdéseket. Get our reaction and... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a reakcióban nem lesz hiány. Uh, Lambert kollégája a szó. Egy ki... Inkább örülök annak, hogy kicsit késett a főigazgató úr, mint hogyha nem jött volna egyáltalán. Uh, Trevakakis úr, aki a bizottságunk uh, alelnöke, hiszen már nincs itt velünk, de reméltem volna, hogy ezt ő is meg tudja hallgatni. De az az elgondolás, hogy több alapot is fel lehet használni. Azt gondolom, hogy most abszolút feldobta a labdát ezzel. Teljesen újra kéne gondolni a KH-tól ezt az egészet. Hogyha van egy olyan keretünk, amelyben benne van a, a regionális alap, a mezőgazdaságnak, stb. stb., akkor e, ennek eredményt kell hoznia, hogyha nincs eredmény, akkor akkor nem jó a rendszer. És ezt látni kell. Ezt látni kell teljesen tisztán, területi dimenziójában a dolgot. Ez teljesen új. Nevezetesen, hogy ezt hogy lehet koordinálni. Az én országomban a, az ERFA-ban teljesen egyértelmű a regionális és a területi e, megközelítés. Egy másik alapban viszont teljesen máshogy működnek dolgoznak a dolgok. Viszont ezt nem támogathatjuk, ennek véget kell vetni. Fontos tudni, hogy a nemzeti a nemzeti tagállamokkal, hogyan fogjuk ezt abszolválni. Hiszen, hogyha elmegyünk Romániába, abszolút centralizált rendszer van. És hogyha abba az utcába megyünk be, akkor azt gondoljuk, hogy a, az, Euró, az EU 2020-as stratégiát valósítjuk meg, holott közelem lesz hozzá. Hogyha elolvassuk a parlament szövegét, vagy akár a két héttel ezelőtti állásfoglást, akkor nagyon egyértelműen látjuk, hogy nagyon-nagyon gyenge az irányítás. Ha nem használjuk a többszintű eszközeinket sokkal inkább, erősebben decentralizált módon, akkor elszalasztjuk a lehetőséget, ami itt van a kopogtat az ajtónkon. Ezt is azt kérem, hogy ahogy ön is mondta, a többszörös finanzási irányban menjünk el, és egy sokkal erősebb, horizontális területi dimenziót szeretnék látni. Legyen ez akár városi szinten bizonyos esetben. Hogyha a, a, a lényeg a területi megállapodásban az, hogy he, ott egy bizonyos egységnek a szintjén képesek a döntéseket meghozni. Először is ehhez azonosítani kell azokat az egységeket, akik, hogy kik azok, akik ebben, ebben döntést tudnak hozni. A múlt heti tanácsi szöveg abszolút pozitív volt ebben a tekintetben, de talán ön megmondhat, meg tudja nekem mondani, hogy 2011 eh, az az év, amikor ezt átgondoljuk. Akkor a 2012-esben én nem látok túl nagy különbséget a programban, hiszen sok ország már el, lekötötte a programját az operatív programokban. Például Hollandiában nincs már a túl nagy mozgásterünk, tehát túlságosan nagyot ne várjunk, hiszen ezeket a döntéseket már meghozták, kész, ez már lefutott meccs. Egy másik kérdés. Hogyha van egy tárgyalási rendszerünk, szerződéses rendszerünk, akkor mi van akkor, ha az egyik ország azt mondja, hogy jó, akkor mi most ö, hatékonyak akarunk lenni, a másik azt mondja, hogy ő maga fog, fogja fizetni, hiszen hogyha még a kiemelt ö, programokra gondolunk, ö, hiszen az egyik az, e az egészséges és aktív öreg, öregedést támogatja. Ezeket hogyan lehet kiigazítani. Nem túl optimista ezzel kapcsolatban? Hiszen nem hiszem, hogy ilyen gyorsan láthatunk eredményeket, megfelelő módon, úgy, hogy mindenki értse, hogy mi, mire megy ki itt a játék. Talán tájékoztathatna minket arról is, hogy e, ugye 2011 a, a szabályozás, 12-ben az első olvasat, és hogy a parlamentnek a saját jogi szerepét megadjuk, nem tagadjuk meg tőle, elmondhatjuk, hogy egy csomó minden már megvalósult, hiszen a társfinanszírozás során ez már tulajdonképpen részben meg is valósult. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk, és köszönöm, hogy meghallgatott és válaszol a kérdésünkre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Anner úr, csodálom az optimizmusát. Akkor is, hogyha nem osztom ezt tekintettel a jelenlegi helyzetre az eurozónában, a zona országaiban, illetve a többi ország helyzetet illetően is. Kétszázhatvan milliárd eurót helyeztek ki. És még maradt 134 milliárd eurót, ami nem lett felhasználva. A helyzet a korábbi programozáshoz, programozási időszakhoz képest romlott. Korábban ezeket az alapokat úgy lehetett forgatni, ha nem kellett odafigyelni a makrogazdasági tényezőkre most, mivel hogy nagyon sok ország nehézségekkel szembesül, sőt, nagy nehézségekkel áll szemben, nem szabad nem figyelembe venni a makrogazdasági tényezőket. Tehát oda kell figyelni politikai és nyilatkozatok szintjén mindannyian egyetértünk azzal, hogy a 2020-as stratégia célkitűzéseit be kell tartani, és hogy nagyon fontosak, és a kohéziós politika nagyon fontos szerepet játszik ebben, ebben egyetértünk. Ugyanakkor a nyilatkozatokon túl és a politikai szinten túl bizonyos intézkedéseket kell hozni, különben, máskülönben a kívánt eredmények nem fognak érkezni. A bizottság és a parlament mindig azt mondta, hogy a több szintes irányítást, vezetést kell e, alkalmazni, figyelembe kell venni azt is, hogy a régiók egyenletlenek e, a fejlődésükben, és hogyha ezt nem veszik figyelembe, akkor nem fogjuk tudni a gyakorlatban alkalmazni a 2020-as stratégiát. Én inkább a konkrét intézkedéseket szeretem, és ezért van két kérdésem önhöz, és remélem, hogy ön, illetve a bizottság válaszokat tud nekünk mondani. Szeretem tudni, hogy a bizottság mikor fog kidolgozni egy útmutatót a helyi és regionális hatóságok számára, amelyik elmagyarázza a több szintű vezetés koncepcióját egy olyan kézikönyv, amelyik hasznos is, sőt azt mondhatnám, hogy elengedhetetlen a helyi hatóságoknak. Egyetértünk abban, hogy ez fontos. A második az Erasmus programmal függ össze, amelyet kidolgoznak a helyi és regionális szintekre. Jó magam, és a kollégáim is többször felvetették már ezt a kérdést hogy és ezt különböző jelentésekben, kérdésekben fejtettük ki a bizottság felé, és mindig pozitív választ kaptunk. Ugyanakkor nem kaptuk meg azt a választ, amit elvártunk volna, hogy mit is csinál a bizottság gyakorlatban. Ami tehát a helyi és regionális hatosságoknak szóló Erasmus program programot illeti szükségünk van egy tényleges programra, konkrét intézkedésekre, egy tényleges kézzelfogható segítségre annak, hogy jobban el tudják látni a feladatokat. Kedves kollégák, elnézést, hogy elveszek egy percet e, az időből. Még van, e, még van jelentésünk mára, és egyszerűen nem fogunk beférni a, a, az időbe, hogyha mindenki 4-5 percig beszél, akkor, akkor egyszerűen nem lesz időnk még arra sem, hogy uh, Dirk főigazgató úr válaszoljon. Tehát csak a kérdést tegyék fel, kedves kollégák. Deli asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Áner úr, ön beszélt humántőkéről, és ez egy központi kérdés. Regionális szempontból a humántőke arról szól, hogy milyen módon tudjuk elérni azt, hogy az emberek jóléte az adott régióban a politikáknak a központjába legyen. Ön rámutatott arra, hogy igen, vannak jó programok, és vannak olyan programok, amelyek példaértékűek, és ezeket újra el kell indítani a következő programozási időszakban. Ezzel is egyetértünk. Ön beszélt a növekedésről. Az én térségemnek a neve Lille de France, amelyik nagyon gazdag, egy olyan térség, ahol a legnagyobb egyenlőtlenségek találhatók társadalmi, szociális szinten. De ez azzal függ azzal, hogy hogyan látjuk, hogy mi is ez a fejlődés, mi a növekedés, és itt vannak ezek a bizonyos mutatók, amelyeket figyelembe veszük, tehát jó mutatókat kell alkalmazni. Még egy dolgorra szeretné rámutatni, nagyon gyorsan, a nagy prioritásról van szó a regionális politikában, az az energetikai hatékonyság. Két kihívás van, az egyik egy szociális, a másik környezetvédelmi kihívás. Mind a kettőre szükség az, hogy bátrak legyünk, ugyanis befektetni kell, és ez drága lesz. De csak így tudunk hosszú távon gondolkodni, és így tudunk csak egy biztos jövőt biztosítani a jövő generációknak, a mi gyermekeinknek, mindannyiunk gyermekeinek rögtön el kell kezdeni gondolkodni a technikai támogatáson is. Ugyanis már most kell olyan pénzügyi eszközöket kigondolni, amelyek szükségesek lesznek a jövőben. Nem utána, mert akkor már késő lesz. A, az igazi siker feltételeiről szólt ön. Úgy gondolom, hogy minden szereplőt figyelembe kell venni ilyenkor. Beszéltünk a többszintű dimenzióról, de én rámutatnék arról, arra, hogy a helyi szint a legfontosabb. Meg kell nézni, hogy mi az városoknak a szerepe. Például Franciaországban vannak olyan városok, amelyek kapnak közvetlenül az európai alapokból támogatást, mások meg nem. De lokális megközelítésben kell dolgozunk, és ezt nem látom mindig. Szeretnék Szeretném tudni az ön véleményét erről, amikor beszélünk a prioritásokról, de ki határozza meg a prioritásokat? Mi, a tagállamok határozzák, milyen kritériumokról van szó? A, a szegénységről van szó, a társadalmi egyenlőtlenségről, miről van szó? Ez az első dolog. A második, A hogy meg kell nézni, hogy kik azok a szereplők, akiket össze kell hozni annak érdekében, hogy hihető és alkalmazható megoldásokat tudjunk alkalmazni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tremopoulos úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném először is megköszönni a főigazgató úrnak azt, amit elmondott. Az ötödik fejezetben a, a gazdasági, szociális és területi uh, kohézióról szóló jelentésben, főleg a 12-es bekezdést említ, említi, hogy ki kell bővíteni azokat a stratégiákat és politikákat, és a tagállamok között nagyon szoros párbeszédet kell folytatni a bizottságnak, illetve a, régiós, a régiókkal, a régiós hatóságokkal. Nos, most ez a bekezdés, ez a szakasz használja azt a kifejezést, hogy as appropriate, vagyis ahol alkalmas. Magyarul ez nem azt jelenti, hogy ez kötelező, ez a partnerségi megközelítés, hanem hát ahol sikerül. Legyünk ezzel kapcsolatban őszinték, ennek kötelezőnek kellene lennie, méghozzá azok a kontextusokkal tekintetében, amelyeken ez kialakul. Péter, elnök asszony, köszönöm szépen, és köszönöm szépen ezt a nagyon precíz áttekintést. Egy kérdésem van a feltételességhez, a kondicionalitással kapcsolatban, most mindegy, hogy ezt hogy nevezzük. Ezt szeretném megerősíteni, hiszen működő önkormányzati eljárások nélkül ezek a pénzek egyszerűen elfolynak. Ezért kell a tagállamoknak azon dolgozni, hogy ez ne történessen meg. Az akkreditációval kapcsolatban van kérdésem. A tagállamoknak itt komoly aggodalmaik vannak, hogy itt még plusz bürokratív, administratív terhet kapnak a nyakukba. Van, amit nem értettem egészen pontosan. Én úgy értelmezem, hogy túlságosan sok felelősséget rakunk a tagállamok nyakába. Az akkreditáció, mint olyan, a bizottság, vagy valamilyen Európai Uniós szervezetnek a feladata kellene, hogy legyen, aki aztán ad egy, ad egy pecsétet, és akkor azt mondhatja a, az az adott szervezet, hogy ha meg, megszereztem ezt a pecsétet, ezt a stemplit, akkor nagyobb a szabadságom és így sokkal szélesebb körű elfogadásnak tanulna. Most ez a vizsgálati eljárást rálőcsölni a tagáramokra, lehet, hogy én értettem félre valamit, de nem hiszem, hogy ez lenne a jó megoldás. Harmadik kérdésem a 2020-as stratégiára vonatkozik, illetve a jövőbeli eredményekre való orientáció. Azt mondta, hogy a 2020-as célok túlságosan tágan vannak megfogalmazva, és nem nagyon lehet konkrét indikátorokkal ezeket lefordítani. Ezt hogy akarjuk most csinálni? Hogy ezt akkor megint most pántlikázzuk elő egy nagy kalap, azzal a felirattal, hogy 2020-as stratégiai előirányzat, vagy pedig mostani kategóriákat öm, kipipálunk azzal, hogy igen, ez a 2020-as stratégiára vonatkozik. És akkor most ezt a Lisszaboni szerződés értelmében egy adott rátát fog követni, vagy pedig a, lesznek olyan indikátorok, amelyek segítségével látjuk, hogy a folyamat végén hol állunk. Ezt nagyon igazából nem értettem egész pontosan. Elnök asszony, köszönöm szépen, Angura kiszúrja a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy megjegyzésem lenne, és egy kérdésem. Először is, eddig senki nem győzött meg minket arra, hogy a 2020-as célok egy régiók konvergenciájához fog vezetni. Senki nem tudott engem meggyőzni erről, és ön sem, Ágner úr. Nem gondolom az, hogy a régiók egyszer csak majd mindegyik ugyanazon a szinten lesz. A kérdésem következik most. Áhner úr, tudom, hogy vannak különböző okok, amelyek miatt különböző programok a múltban nem lettek elindítva. Áhner úr azt mondta, hogy 2011 ben egy jogi alap lesz a különböző programokra, 2020-as programok, programra. Kevés programról beszélünk, és kevés célkitűzésről. Mindenki szeretne eredményeket elérni, ez persze, ez egyértelmű. Ugyanakkor a jelenleg is futó programokkal mi lesz? Második kérdés. A bizottság szerint azok a programok közül, amelyek nem esnek közvetlenül a 2020-as stratégia alá, azok megmaradhatnak akkor is, hogyha nem párhuzamosan futnak a 2020-as stratégiával? Utolsó kérdés következik. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. A 2020-as stratégiáról már nagyon sokat hallottunk, csak eh, Áner úr által említett egyelemre utalnék vissza, ez pedig az a fontos kérdés, ami a strukturális alapot illeti, hogy ezt hogyan használtuk az energiahatékonyság eh, javítására. Azt gondolom, hogy ez kimondottan sikeres volt. Az egyik legsikeresebb része a gazdasági felegnyilés segítő programnak. Azt gondolom, hogy ezt ki kellene terjeszteni a 2013 utáni ERFA alá, és azt gondolom, hogyha ilyen sikeres, akkor ezt 2013 után is meg kellene hosszabbítani, esetleg más területekre is kiterjeszteni. Például hogy idősödő emberek otthonában történő ápolás céljából a házukat átalakítsák, hiszen nagyon sok bérlő például segélyekből, juttatásokból él. Azt gondolom, hogy ez megint egy olyan kérdés, amit meg kell gondolni, és kérdés az, hogy meg lehet hosszabbítani ezeket 2013 után is, és más területekre is. Elnök asszony, akkor most főigazgató úr, a szó a válaszadásra. Köszönöm szépen, elnök asszony! Fandiszor új kérdésére válaszolok először. Teljesen egyetértek. Valahányszor megváltoztatunk valamit, vagy kitalálunk, akkor annak valami pozitív mumot kell hoznia. És a, a gyakorlati életben. És ezt húzom alá, hiszen arra kell figyelnünk, hogy a, a végfelhasználó, a kedvezményezetnek jó legyen. És amikor azt mondom, hogy terep a valós élet, akkor regionális szintről beszélünk. Igen, egyetemen szükség van egy tiszta területi dimenzióra. Most ez egy konkrét esetben hogyan jelenik meg, az függhet maga a kezelendő problémának a természetétől, és az az ország méretétől, vagy a régiótól, a méretétől. Tehát elképzelhető, hogy bizonyos régiók esetében érdemes a régiós szint alá menni. És vannak olyan problémák, amelyek országos szintű kezelést igényelnek. Az is elképzelhető, hogy esetleg országon átnyúló, országhatáron átnyúló, vagy esetleg régiók közötti szinten lehet ezeket kezelni. Tehát mindenképpen azt mondom, hogy ezt a dimenziót fel kell használni a decentralizált menedzsment lesz a, az egyetlen útja a jövőnek, csak egyetérteni tudok, e, és akkor most rátérnék a Manesco asszony által említettre, hogy meg kell vizsgálnunk, és azon kell dolgoznunk, hogy a regionális és a helyszínt, amit be akarunk vonni egyre jobban ebbe a folyamatba, hogy megteremtsük ezeken a szinteken azt a kapacitást, amivel ezek a szintek helyi vagy regionális aktív szerepet tud játszani ezekben a folyamatokban. Úgy gondolom, hogy voltak itt optimista hangok is a programok változásával, változtatásával kapcsolatban. Természetesen világos, hogy gyakorlatilag nagyon kevés től eltekintve a programok végrehajtás alatt vannak, mondjuk úgy, hogy néhány program már a pénzük 90%-át már el is költötte, és vannak olyan programok, amik még ezt nem tették meg. Aztán vannak olyan programok, amelyek hozzárendeltek pénzeket bizonyos prioritásokhoz, de rájöttek, hogy az igény a, az ezen prioritások alatt javasolt intézkedésekre kisebb, mint amit reméltek. És azt látjuk, hogy idén, sőt, még valószínűleg jövőre is újra kell gondolni az eredeti kiírt, az eredetileg kiírt programokat. Tehát én arra számítok, hogy még mindig lesznek módosított programok, programmódosítások. Amit nem szeretnék, az az, hogy ezek a módosítások rossz irányba menjenek el. hogy mondjam, hogy annak érdekében, hogy teljesen felesen használni ezeket a pénzeket, akkor olyan irányba mennek el, ami a régió fejlődése szempontjából viszont kevésbé fontos. Tehát fontos figyelnünk a, minő, a programok minőségére és ezek prioritásaira. Igaz, vannak olyan régiók az Unióban, amelyeknek meg még mindig nagyon-nagyon szükségük van infrastruktúrális beruházásokra, és ezeket meg kell valósítani. Most és a következő időszakban is. El, erről ehhez kétség sem fér. De általános szabályként azt mondanám, hogy Szeretnénk a régiókkal együtt megvizsgálni olyan tényezőket, például az emberi erőforrásba, szociális tőkébe tett befektetés, nem abban az értelemben, mint a technológiába tett befektetés, hogy aztán most minden régiónak tessék szilikonvölgyé változni, de olyan szempontból igen, hogy legalább felhasználják a már kifejlesztett, kialakított technológiákat, amiket máshol alakítottak el. Vegyenek át folyamatokat, módszereket, amelyeket máshol találtak ki, és egy új kontextusba helyezve tudják elősegíteni a regionális fejlődést. Megmondom őszintén, hogy nem tudok olyan programról egyáltalán ebben a, az időszakban, amely ben nem lenne, ne lenne ez a, ez a kívánság, ez az igyekezet, hogy hogy javítsa a e, nem jó szó ez, de mégiscsak ezt mondom, a versenyképességét, hogy kihasználja a régió adta potenciálokat és lehetőségeket, ahol csak lehet, annak érdekében, hogy ösztönözze és elősegítse, stimulálja ezt a serkentse a fejlődést. És ez általában úgy történik, hogy a, az adott régió versenyképességét növeli. Manesko asszony említette példaként az Erasmus programot. Hadd mondjam el teljesen világosan, hogy ezzel kapcsolatban hogy állunk. Igen, hallottam már sokszor, jó ötlet, és nem fog ennek vége szakadni. Másodszor, amit most csinálunk, aminek megpróbálunk a végére járni, az az, hogy legyen egy kiindulási pontunk. Ne egy Erasmus program, ami miatt mennek az emberek bizonyos helyekre. Először is azért, mert láttuk már a bizonyos régiókban megválasztott és helyszinten megválasztott emberekkel, hiszen bizonyos otthoni kényszer alatt vannak, hogy mikor kell otthon lenni, mert otthon valamit kell csinálniuk. A másik pedig a nagyon egyszerű, mint a fordítás és tolmácsolás. Hiszen nem várhatjuk el egy helyi megválasztott képviselőtől, vezetőtől, hogy idegen nyelveket beszéljem. Jelenleg abban gondolkodunk, és azt szeretnénk elérni, hogy ezt el lehessen indítani, hogy legyen egy fajta nyári egyetem, nyári egyetem, vagy téli egyetem, vagy akár mind a kettő, ahová meghívnánk a azokat az embereket a különböző régiókból, helyszintről, akik ebben érintettek, hogy jöjjenek a saját országukból egy más környezetbe, találkozzanak más országbeli kollégákkal korlátozott ideig, ami tervezhető, ami erőre látható, és így a saját mondjuk kollégáikkal találkozhatnak, akik más országban, régióban élnek, és így megismerkedhetnek azzal a fogadó országgal vagy régióval, ahová majd később menni fognak. És úgy gondolom, hogy így egy olyan rendszer tudnánk kialakítani, ahol alapértelmezésben egy választott személy részt vehet kétszer-háromszor ilyen jellegű eseményen. És ezeket arra használnánk, hogy tanuljunk egymástól, és nagyon praktikus gyakorlatilag információk jussanak el helyi szinten a helyi vezető, helyi választott képviselőtől a másikig. Hogy az adott szintjükön hogyan működik a uh, területfejlesztés, regionális fejlesztés. És azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes lehetne egy ilyen jellegű rendezvénynek a házigazdának lenni. Ezt a folyamatot pedig jövőre fogjuk elindítani. És jövőre lesz tehát az első ilyen nyári egyetem, augusztus végére próbáljuk szervezni, hiszen a fogadó országokban ez megvan az az, az előny, hogyha van egy nyári egyetem, akkor vannak szabad teremkapacitások. Egyetemeken főiskolás főiskolákon, amiket fel lehetne használni arra, hogy mindenféle kerekasztalokat, szemináriumokat lehessen tartani bizonyos kérdésekben. És most már nagyon rövidre fogom, elnök asszony, de remél, azt hiszem, hogy nem utoljára ülök én itt az elkövetkezendő néhány hétben, jövök én még ide. Deli asszonynak válaszolnám, hogy igen. Igen, ez teljesen igaz. Az Európa 2020 valóban egy olyan stratégia, amelyik a szociális dimenziót is magabban foglalja, és utal a társadalmi inklúzióra is. Ez az egyik célkitűzés. Tehát ezeket oda kell figyelnünk ebben a kontextusban. És a humántőke, a szociális tőke, tehát kiemelt szerepet játszik ebben tekintettel arra, hogy nagyon sokszor ezeket a kérdéseket nem lehet -e lokális, helyi szinten kezelni, ezért a, a régiók, a városok nevezetesen nagyon fontos szerepet fognak játszani ebben, és erre szeretnénk külön hangsúlyt fektetni. A helyi fejlődés és a városi fejlődés kérdésére. The partnership approach. A partnerségi megközelítésre reagálva ennek kötelezőnek kell lennie. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes esetben ugyanazokkal a partnerekkel dolgozik az ember együtt. Először is minden, az irányítás minden szintjének valamilyen formában aktívan be kell lépnie a stratégia kialakításába, az átfogó stratégia kialakításába. És akkor lehetnek olyan esetek, ahol a helyszínten a legjobb ezt elintézni, hiszen itt van meg a lehetőség arra, hogy ez a problémákat helyi szinten lehessen kezelni. Aztán lehetnek olyan problémák, amelyeket jobb lenne, vegyünk egy másik végletet, egy makrogazdasági szinten, országos szinten kezelni. De minden esetben számomra a partnerségi megközelítés kulcs fontosságú sarokköve, ha úgy tetszik. És a legnagyobb előny előnye a politikánknak, ami, amit más politikákkal szemben ajánlani képes. Piper úrnak, kondicionalitás tekintetében egyetértünk, ami az akkreditációt és a vizsgálati jelentéseket illeti, az én javaslatom az, hogy nem az egyetlen, hogy e, e, ez még nagy fejtörést fog okozni az országoknak. A héten fogok találkozni a költségvetési főigazgatósággal, illetve a tagállamok közigazgatási képviselőivel, és akkor ezt nyugodtan áttárgyaljuk, és hogyha azok után, és remélem, hogy itt még itt jó néhány problémátra választ találunk, és akkor jobban fogjuk látni, jobban látják majd az emberek, hogy hogyan fog működni a pénzügyi rendtartásban a bizottság javaslata, és hogyha egyszerűsítésről beszélünk, akkor az tényleg egyszerűsítés legyen, hiszen vannak más, lehetnek még más módok is, amik eredményesek lehetnek. Ami pedig a 2020-as célokat ér, illeti, ahhoz még ugye van időnk, de nyilván ez egy olyan vita, ami állandóan alakul és folyamatban van. Hogyha um, valamire félreteszünk pénzt, hogyha az unió szintjén gondolkodunk, akkor van mondjuk egy nehány tucat, van egy tucat prioritás, amelyek a tágabban megállapított célokból az integrált megközelítéssel és a fenntartható fejlődéssel, fenntartható növekedésből lefordíthatóak. És ezeket fogjuk majd önök elé tárni. Megbeszéljük, áttárgyaljuk, és akkor ebbe beleszólási lehetőségük is lesz. Legalábbis, ahogy én ma a dolgokat látom. De akkor az egyes programok számára, vagy az egyes országok, régiók számára, attól függően, hogy ugye miről beszélünk, miről van szó, hogy arra kérjük őket, hogy a saját fejlesztési programjaikhoz ebből az adott 20, mondjuk 20 eh, prioritásból válasszanak, amire kihegyezik a saját programjaikat. Tehát lehet, hogy ez lesz kettő-három, lehet, hogy egy más ország 5-6 prioritást fog magának kinézni, és ez attól fog függeni, hogy erre mennyi pénz áll rendelkezésre. És ez az alapötlet, az alapelgondolás jelenleg, hogy melyek azok a prioritások, amelyeket kiválasztanak, és ez, ennek a kiválasztásának a joga a régiók és a tagállamok kezében van, a szubszidiaritás elvének megfelelően. Tehát ugye ez is egy párbeszéd, ahol minden résztvevő partnerségi alapon, partneri alapon elmondhatja a magáét. És akkor ezzel nagyon gyorsan rátérek az utolsó pontra, természetesen a konvergencia az európai rímai régiók között a statisztikák szerint, ahogy én látom, igen, van valamiféle konvergencia, de nagyon lassú ez a folyamat. És nem, ezt megígérhetem, hogy a következő periódus után nem leszünk még olyan, szint, olyan helyzetben, hogy mindenki egy szinten legyen. De a cél az, hogy a, az egyes régiókat a fejlődésükben egymáshoz közelítsük az eredményeken keresztül. És ez az egyik oka annak, hogy a következő tervezési időszakban is, mint ahogy ebben is, nagyon nagy hangsúlyt fog kapni a különböző pénzügyi támogatások elosztása az Európai Unión belül, e, ami ezt illeti, hiszen ez a legnagyobb probléma a fejlődésük, fejlesztésükkel kapcsolatban de erőrelépés az nem gyors. Azokkal a programokkal kapcsolatban, amik még nem állnak végrehajtás alatt, még nem indultak el, meg kell vizsgálni, hogy a nemzeti hatóságok és a regionális hatóságok, ha egyáltalán, van-e egyáltalán esély arra, hogy ezeket el lehet indítani. Eddig még mindig azt a választ kaptuk, hogy igen, még van esélyre. De nyilván elérkezünk egy olyan időponthoz, ahol mi magunk is, és még a tagállamok és a régiók is azt mondják, hogy tartalékba tegyük ezeket a pénzeket olyan programok esetén, amelyeket már nem lehet végrehajtani. De odáig még nem jutottunk el. Most itt egy marék programról beszélünk, amik még nem indultak el. Vognúrnak válaszolom arra a kérdésére, amit az energiahatékonysággal kapcsolatban tett fel. Erősen úgy hisszük, hogy az Európa 2000 utas stratégiában az energiahatékonyság nagyon nagy szerepet játszik, hiszen ez olyan terület, olyan téma, ahol viszonylag kis befektetéssel nagyon nagy hatást tudunk elérni energia terén, a széndiokszid kibocsátás terén, és ugyanakkor nagyon nagy hozzájárulás lehet a, az integrált ö, növekedéshez is. Természetesen úgy, ahogy a mostani időszakban is, a jövőben is, a mi és a szociális oldalapokról, oldalról, vagy akár az oktatási kollégákkal együtt meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan lehet legjobban kezelni azoknak az embereknek a problémáját, akik a társadalom peremére szorultak, és kirekesztődtek a társadalomból. Azt gondolom, hogy a hosszú távon, hogyha nagyon abszolút egoiszt, gazdasági hozzáállásunk lenne abban a pillanatban, hogy van az embernek egy hosszú távú perspektívája, akkor fel kell ismernünk, hogy elfogadhatatlan és fenntarthatatlan az a helyzet, hogy 500 millió emberből 120 millió szegénységi küszöb közelében éljen. Hiszen ezzel egy potenciális feszültségforrást teremtünk, ami még gazdasági szempontból is a rövidtávú szociális érdekektől eltekintve, amelyek ugye azt diktálják, hogy ez teljesenséggel elfogadhatatlan egy ilyen helyzet, ez még hosszú távú gazdasági érdek, és az diktálja, hogy ezt kell kérdést kezelni kell. Elnök asszony, köszönöm szépen, és még egyszer elnézést kérek, hogy kicsit elkéstem. Hát tudnak küldeni a titkárságnak ezeket a, az anyagokat? Az egyik kérdésem, mondja Van Risztelrooy úr. A másik pedig, hogy tájékoztasson minket az a, a transition régiókról, úgymond. Tehát nem most, de kérem hívja fel erre a figyelmet a regi bizottságban. Mind a kettőt megteszem, mondja az előadó elnök asszony. Havonta fogunk találkozni, úgyhogy a konkrét kérdésekben kapcsolatban tudunk maradni. Köszönöm szépen minden kolléga nevében. Folytatni kell a munkánkat. Kedves kollégák, öt percünk van minden, mindkét jelentésre, úgyhogy megadom a Megadom a szót az előadóknak, de kérem, hogy két-három percnél tovább ne beszéljenek, utána pedig a módosítók határidejében megállapodunk, másképpen nem tudjuk megoldani ezt, nem tudjuk végigvenni a napi rendet. Tehát Rosta Eszteres Feregut kollégának adom meg a szót, az Integrált Tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program az ő témája, parancsoljon. Gracias, eh, muy rápido. Köszönöm szépen, tényleg nagyon gyorsan. Ez egy olyan jelentés, amelyik egy olyan szabályra épül, amelyik egy integrált döntéshozatali megközelítést javasol a tengerpolitikában. Itt tengeri szállítási, kutatási, halászati, környezetvédelmi mm, szempontokat figyelembe véve hozzák meg a döntéseket, főleg olyan régiókban, ahol tengeri szállítmányozás folyik, illetve turisztikai központokként is működnek. Én úgy vélem, hogy ez a mm, fogalom nagyon jó, a tengerpolitika, az integrált tengerpolitika, ugyanis arról van szó egyszerűen, hogy jobban ki tudjuk agnázni így a tenger által nyújtott lehetőségeket bizonyos módosítókat javasolunk alapvetően a következő irányban. Hogy azok az alapok, amelyek jelenleg kiosztottak, 50 millió euróról van szó 2011-re, tehát, hogy garantálják, hogy ez a támogatás folyamatos lesz, csekély, de folyamatos, annak érdekében, hogy az integrált tengerpolitika fogalmát meg lehessen erősíteni. És 2014-től kezdve létrehozza ezt a fórumot, amelyik nagyon fontos az EU számára. El szeretnék mondani továbbá azt is, hogy meg kell nézni, hogy meddig mennek el a tagállamok, tekintettel arra, hogy a tagállamok magas szintű együttműködési politikát folytatnak ebben a témában. Egyszerűen csak fel szeretnénk, hogy folytassuk ezt a fajta politikát, annak érdekében, hogy legyen egy megfelelő jogi alap, hogy legyen egy regionális egyensúly, amikor a forrásokat szét kell osztani azt eh, szeretnénk elérni, tehát hogy homogén módon kerüljön pénz és forrás a különböző tengerekhez, amely körbeölelik Európát, a balti tenger, északi tenger és így tovább. A többi módosító valamilyen módon arra irányul, hogy az ellenőrzés és eh, felügyeleti feladatokat szabályozza, és várjuk azokat a módosítókat, amelyek e, gazdagíthatják ezt. Aztán szó van a harmadik ország felé irányuló támogatásokról, ezekkel a kérdésekkel is foglalkozunk. Várom a javaslatokat. Köszönöm, kedves kollégák, sajnos nem tudjuk meghallgatni még az árnyék előadókat sem. Ezért elnézést kérek. Tehát minden egyes felvetés, amelyet ma kívánnak megtenni, ez sajnos nem lehetséges, Feregut asszonynak tegyék meg közvetlenül. A módosítók határideje március 3-a, 12 óra. Ezzel le is zárjuk a 12-es napi rendi pontot, rátérünk a 13-as napi rendi pontra, itt is 5 percünk áll rendelkezésre. Luis Paulo Alves következik az általános érdekű szociális szolgáltatások jövőjéről. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az általános érdekű szociális szolgáltatások jövői témájában vagyok előadó. Szeretném kiemelni azokat a kérdéseket, amelyek ebben foglalkoznak. A, a foglalkoztatási szakbizottság és más szakbizottságok is foglalkoznak ezzel a témával. Ki kell emelni azt, hogy mennyire fontosak ezek a szolgáltatások a jövőben is, ugyanis ezek a alapvető fejlődés szempontjából és a 2020-as stratégia szempontjából is rendkívül fontos. Ezek jelentősen hozzájárulnak a GDP növekedéséhez a különböző országokban, foglalkoztatáshoz juttatják el az a különböző térségeket, és ezen belül tehát a, térség, a régiók nagyon fontos szerepet játszanak, ugyanis ők nyújtják a szolgáltatásokat a lakosságnak a legközelebbről. Óriási különbségeket tapasztalunk a különböző országok között. Ezt a um, különbözőséget tiszteletben kell tartani a szubszidiaritás elvének figyelembevételével. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket kövessük, és hogy ne okozunk csalódást a lakosságnak. Minőségi szolgáltatást kell nyújtani, és meg kell próbálni ellenállni annak a kísértésnek, hogy harmonizáljuk ezeket a szolgáltatásokat, ugyanis ez a jelen esetben nagyon rossz lenne. A bizottságnak meg kell győződni arról, hogy ne központosítják ezeket a szolgáltatásokat, hanem ezeket mindig regionális vagy helyi szinten működtessék. A régiók és a régiók alapvető szolgáltatásai nem eshetnek áldozatul a különböző költségvetési kortításoknak. Mély válságban vagyunk. A általános érdekű szociális szolgáltatások egy védőhálót nyújtanak a legszegényebbeknek, a legelesettebbeknek, akik nem tudnak eljutni magánszolgáltatókhoz. A tapasztalat az azt mutatja, hogy a legtávolabbi periferikus társ eh, területeken rosszabb a helyzet ott a magáncégek nem akarnak, nem érdekeltek abban, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak. Például az Azori szigeteken vannak 500 lakost számláló, számoló ö, szigetek, ahol, szüks, ahol nem jelennek meg a magánvállalkozók, a magánbefektetők, a magánszolgáltatók. Szükség van arra, hogy legyen egy közös normatíva, és ami volt, az sem volt mindig koherens. Az érdekeltek egy világos működési keretet igényelnek annak érdekében, hogy ne legyen ellentmondó a különböző szabályozás a különböző tagállamokban. Mi úgy véljük, hogy a bizottságnak létre kell hozni egy koherensebb keretet, tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét. Én teljesen nyitott vagyok, várom az önök ajánlataikat és ez... Köszönöm, Louis, és ugyanúgy, ahogy az előző esetben is most sem tudunk más tenni, mint hogy megkérünk mindenkit, hogy közvetlenül az előadóhoz forduljon a megjegyzéseivel. Március 3-án 12 órában határozzuk meg a módosítók benyújtási határidejét. Ezzel lezárjuk a mai ülésünket, és mindenki tájékoztatok arról, hogy két héten belül találkozunk. Március 21-én és 22-én tartjuk a következő ülésünket amelynek a napirendje szintén nagyon sok napirendi pontot tartalmaz. Úgyhogy még egyszer mondom, kedves kollégák, hogyha rövidebben mondanák el a véleményüket, akkor sokkal több idő állna rendelkezésre a vitára. Amikor két percet adok, vannak, akik öt percig beszélnek, így aztán mások nem jutnak szóhoz, nem tudok egyelő bánásmódot biztosítani mindenki szemére, tehát még egyszer mindenkit kérek, hogy tartsa figyelembe azt is, hogy mennyit beszél az ülések alatt. Köszönöm, és mindenkinek jó hetet kívánok!